Úgy gondolom, elkezdjük az ülést. Még nincs itt mindenki, de úgy gondolom, hogy nagyon zsúfolt a napirendünk, tehát kezdenünk kell. A napirend tízes pontjával kezdünk, ennek címe pedig az 1083 per 2006 EK tanácsi rendeletnek a pénzügyi stabilitásuk vonatkozásában komoly nehézségekkel küzdő vagy komoly nehézségek által fenyegetett egyes tagállamok megosztó eszközeivel kapcsolatos rendelkezések tekintetében történő módosítása. Decemberben és januárban háromszor vitáztunk szakbizottságunkban az érintett intézményekkel, erről a témáról. Ez azt jelenti, hogy jelen volt a bizottság képviselője, az Európai Befektetési Bank képviselője, és a Görögországgal fogyatkozó, foglalkozó akciócsoport vezetője. Volt egy bizottság által szervezett technikai tájékoztató is, ezen kívül még további írásbeli tisztázó iratokat kaptunk. Úgy gondolom, hogy ez a vita már eléggé ismert, de nem ismerek olyan vitát, amelynek komoly, távolban mutató eredménye lett volna. A folyamatról szólnék néhány szót. Az a terv, hogy ma eszmecserét folytassunk, utána pedig eh, március 1-én van a módosítók határideje, a Regi Bizottságban pedig március 20-án szavazunk. Ez remélhetőleg eh, lehetővé teszi azt, hogy áprilisban a plenárison szavazunk, és májusban pedig aláírás kerülhet a dokumentum alá. Szeretném még azt is elmondani, hogy az első megbeszélésünkön megállapodtunk abban, hogy első olvasatos eljárás lesz az új módosítás elfogadása érdekében, hiszen sürget az idő. A tanács azonban csak januárban kezdte meg a foglalkozást ezzel, így nagyon kevés idő maradt, hogy az intézmények egymás között is megtárgyalják a legfontosabb témákat. Azonban nagyon gyorsan sikerült konszenzusra jutnunk, szinte az összes pontban, amelyet fontosnak tartottunk ebben a rendeletben. Ma az a helyzet, hogy a tanács a koreper szintjén szorgalmazhatja a dokumentum elfogadását március 14-ére. Nagyon szorosan együttműködünk, hogy ne álljunk egymás útjában. Esetleg emlékeznek arra, hogy a módosítás egész alapja a görög valóságban gyökerezik. A Görögországban folyó projektek, főleg az infrastrukturális projektek felfüggesztésre kerültek a magántárs finanszírozás hiánya miatt. A lényeg az, hogy a projektekhez lehetővé tegyük a magántőke bevonását, hiszen ezek olyan projektek, amelyek az állami segélyekről szóló rendelet miatt nem haladhatnak tovább. De Görögországnak meg kellett egyeznie a magánszektorral, és amíg Görögország nem egyezik meg a magánhitelezőkkel és befektetőkkel, addig nem tudunk tovább haladni. Tudjuk, hogy a görög finanszírozásnak milyen problémái vannak most. A jelenlegi görögországi helyzet ennek az egész dolognak tehát a bölcsője. A módosítók minden ország előtt nyitott, amely a makrogazdasági segítséggel foglalkozik. Ez Portugália, Írország és Románia Görögország mellett. Pillanatnyilag azonban Görögország jelezte érdeklődését, és tényleg érdekelt abban, hogy megkapja ezt az eszközt. Nem tudom, hogy a többi ország is szeretné-e az eszközt. Ez egy olyan projekt, amely az idei és a jövő évi kohéziós politikai kötelezettség vállalásokra vonatkozik, és a jövő év közepén az egész EU-ra vonatkozik, hogy kérhetik ezt az eszközt. Tehát különféle eszközök vannak. Itt vannak jogi, technikai kérdések és a jogi szolgálatot is bevontuk a szoros együttműködésbe. Az eredeti javaslatot többször kellett módosítani. Hiszen a bizottság eredeti javaslatának alapja az volt, hogy szükségünk van egy könnyítő záradékra. Így egy konkrétabb módosításra is szükségünk van, hogy tisztázzuk, hogy miről is szól ez. Ezen kívül van egy kockázat megosztó eszköz, és az a kockázat megosztó eszköz inkább arról a folyamatról szól, amelynek elemeit már bevezettük. Két lényeges téma volt, amely fontos a parlament számára, és erről röviden szólni is szeretnék. Az egyik a földrajzi kiterjedés. Azon országok férjenek hozzá ehhez az eszközhöz, amely megfelel, amelyek megfelelnek a kritériumoknak. Néhány kolléga azt mondta, hogy mindenki számára legyen hozzáférhető az eszköz, illetve az eszközök. Néhányan szerették volna korlátozni az eszközökhöz való hozzáférést, mint korábban és pedig a makrogazdasági finanszírozási terv alapján. A bizottság elgondolkozott itt a bizottság technikai kapacitásain is, hiszen eh, új teherről van szó. A bizottság politikáján belül. A tanácsban erősen arra koncentráltak, hogy hogyan lehetne a földrajzi kiterjedést maximálisan limitálni. Az igazsághoz hozzatartozik, hogy csak Görögország fejezte ki érdeklődését ezen eszköz iránt. Végezetül az eredmény az lett, hogy a megközelítést kaptunk, mint a korábbi módosítások esetében. Azok az országok, amelyeket a makrogazdasági pénzügyi terv lefed, lefedi az itt szereplő országokat is említettem, hogy Lettország és Magyarország például nem tartozik azon országok közé, amelyek hozzáférhetnek az eszközhöz. Személyesen racionálisnak tartom ezt a döntést. A második kérdés, amely roppant nehéz volt, tehát a második kérdés arra vonatkozik, hogy mely projektek eh, kerülhetnek kiválasztásra? Tehát milyen projekt típusok? Itt ismét két álláspont volt. Az egyik álláspont egy limitet javasolt, tehát, hogy bizonyos projektek, és pedig csak olyan projektek, amelyeket a kohéziós politikán belül társfinanszírozást kapnak, csak azok legyenek megvalósíthatók. Ez volt az egyik álláspont, a másik az volt, és a parlamentben is néhány kolléga ezt képviselte, hogy az összes olyan projektjére vonatkozzon ez, amely nem csak a kohéziós politikán belül van. Nagyon fontos érvek is elhangzottak, és véleményem szerint a legfontosabb érv az volt, hogy az abszolút prioritás a kohéziós politika projektjei legyenek. Jelenleg megvannak a problémák Görögországban, és hogyha az Európai Befektetési Bank vagy bármely más intézménynek olyan projektjei vannak, amelyek pénzügyi eredményekkel kecsegtetnek, akkor ezek eh, prioritást élvezhetnek a kohéziós politika projektjeivel szemben. Az álláspontunk az volt világosan, hogy legyen kohéziós politika, és a végén kompromisszum született, melynek prioritása a kohéziós politika projektjei, azonban szeretnénk bevonni azokat a projekteket is, amelyek összhangban állnak a kohéziós politikai projektekkel és a nemzeti prioritásokat illetve a nemzeti referencia kereteket is visszatükrözik. Tehát a kohéziós politikai projektek élvezik az elsődleges prioritást, azonban megvan annak a lehetősége is, hogy ezen projekteken túl menjünk, és pedig olyan projektek irányába, amelyek a kohéziós politika célját szolgálják. Figyelembe kell azt a tényt vennünk, hogy az EIB, a befektetési bank vagy más pénzintézet számára ezek a döntések eseti megítélés alapján történnek, hiszen olyan intézményekről van szó, amelyek hatékonyan kell, hogy működjenek. Itt a kompromisszumot is megtaláltuk, és szerintem ez megfelel a követelményeinknek, igényeinknek, amely úgy foglalható össze, hogy a kohéziós politika élvezi a prioritást. Ahogy már említettem, az összes intézmény az EIB-vel válvetve elfogadhatónak találta ezt a kompromisszumot, és gyorsan tovább kell haladnunk a meglévő menetrend alapján. És most szeretném megkérdezni, hogy az árnyék előadók hozzá szeretnének-e szólni. Kleve asszony? Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék mindenket köszönetet mondani a jó együttműködésért, amit az elmúlt hónapokban folytattunk. Számomra és az Európai Parlament számára is szerintem kielégítőek azok a válaszok, amelyeket kaptunk a folyamat eleje óta mostanáig. Sikerült néhány megállapodást megkötni, ami az elején nem volt világos, hogy nagyon szakmai, technikai, bonyolult anyagról van szó, bizonyos technikai záradékokba bele se mennék, de mindenképpen örülök, hogy az Európai Beruházási Bank ilyen erőteljesen részévé vált lehet ennek a pénzügyi pénzeszköz pénzügyi eszköznek a következő másfél évben tudjuk használni életbevágó fontosságú, hogy a menetrendet betartsuk, a határidőket betartsuk, ahogy ön is említette, mert különben Görögországnak problémái lesznek. Ugye a projekteket előkészítették, a végrehajtásra várnak csak, úgyhogy nagyon fontos, hogy az áprilisi plenárison el tudjuk fogadni a szöveget, úgyhogy mindenképpen erre ösztönzöm a kollégákat. Ami a többi témát illeti, én igazából elégedett vagyok, a definíciókkal. Az első vita pontosan arról szólt, hogy mit is jelent ez az eszköz, nem volt világos, hogy a, a bank hogyan vesz részt a folyamatban, most már ez részletes, és nagyon örülök neki, hogy ennyi mindent sikerült elérnünk. Egyetlen egy kérdésem lenne az Európai Bizottsághoz, mivel ön említi, nekem is eszembe jutott, hogy talán nem világos, a 9-es módosítónál, amikor a nemzeti, nemzetközi ö, testületekről, ö, közféráról beszélünk, amelyek ugye kontribuálhatnának, van-e ilyen szándék ezektől a testületektől? Ö, valóban van valaki, aki szeretne részt venni a jövő évben ezekben a projektekben? Egyetlen pontosítás, amit kérnék. Egyébként nincs több kérdésem. Sokszor találkoztunk az összes érintett, érdekelt árnyékelőadókkal, a bankkal, a bizottsággal, és föltettem minden kérdést a folyamat során. Köszönöm, elnök. Köszönöm. Manescu kollega nincs itt. Iván Godmanis az ALDE részéről. Ramonával együtt végeztük a munkát a kezdetekkor jelentés kapcsán. Két kérdésem van az előadóhoz. Első kérdés. Egyértelműen azoknak az országoknak a besorolása, minősítése, akik jogosultak erre az eszközre, vagy pedig ezzel még foglalkoznunk kell, pontosítani kell, mert kezdetekkor a pénzhez nehezen hozzáférő országokról volt szó. Nagyon sokféle probléma lehet. Lehet, hogy a bankok nem adnak pénzt, vagy az irányító testületek nem hatékonyak, vagy a kormány, a pénzügyminisztérium nem elég aktív. Világos, ez csak Görögországról van szó, vagy van egy egyértelmű lista? A második kérdés az előadóhoz. Néhány évvel ezelőtt bankvezető voltam. Az a kérdés, Ugye beszéltünk róla, hogy az EBB némi származékos költségeket is átvállal, nem csak projektfinanszírozást, hiszen az EBB mérehatóan részt vesz a projektfinanszírozásban, de ugyanakkor garanciát is adhat az országon belül olyan kereskedelmi bankoknak, amelyek pénzt adnak a projektre és a kereskedelmi banknak kell az egész szakmai munkát elvégezni. De azt jelenti, hogy ilyenkor az EBB ugyanezt a e, szakvéleményt e, elkészíteti, illetve hogyha valami e, nem jól működik, akkor kezesként garanciát vállal az adósságokért. Hiszen egy csomó nem kívánatos dolog van itt egy bank számára. Köszönöm. Nincs bekapcsolva az elnök mikrofonja. Köszönöm szépen még egyszer a magyarázatait. A kollégáimtól ezt már megkaptam lejegyzésbe, mert tegnap nem tudtam itt lenni. A mi álláspontunk teljesen világos. Ez az eszköz a támogatásunkat élvezheti, ugyanakkor fenntartásaink vannak, ami olyan projekteknek a finanszírozásának a megkönnyítését illeti, amelyek nem feltétlen célszerűek. Éppen ezért azt kérnénk, hogy a meglévő opékon kívüli projekteken kívüli projektek esetében folyanak megfelelő vizsgálatok, hogy az Európai Uniós joggal való összeegyeztethetőség, a költséghatékony felhasználás az adott-e, és egyáltalán az előnyök a lakosság számára, és ennek megfelelő módosító indítványokat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak néhány megjegyzésem lenne. Véleményem szerint az olyan országoknak, mint Görögország, célirányos beruházásokkal tudunk segíteni. Megértjük, hogy ezeknek az országoknak problémáik vannak, amikor eh, a magánpiacról, a tőkepiacról való finanszírozás eh, a kérdés. Tehát nyilvánvalóan az lenne a járható út, hogyha az Európai Beruházási Bankot is bevonnánk ezeknek az országoknak a finanszírozásába. A kérdés ugyanakkor nem csak az, hogy a pénzügyi eszközöket hogyan fektetjük be ezekben az országokban, hanem az is kérdés, hogy hogyan tudjuk biztosítani a célirányosságát ezeknek a projekteknek, és egy olyan kialakítását, hogy végül ezek hozzájáruljanak a versenyképességnek a növekedéséhez, a foglalkoztatottsági szint növekedéséhez, és egyáltalán az adott országnak a további növekedéséhez. Tehát ezeket a szempontokat kellene aláhúzni, amikor a projektek kiválasztásáról van szó. Thank you, Lambert van Nistelrooy. Köszönöm, Lam Lambert van Nistelrooy. Ehm, Köszönöm szépen, elnök asszony. Az imént voltam az ITRE bizottságban, így nem tudtam a vitában a kezetétől fogva részt venni, de azt hallottam, hogy itt kicsikét megnyugodtak a kedélyek, és az előkészítő munkák a tanácsban szintén egy nyugodtabb mederbe terelődtek. Az elkövetkezendő 2014 és 2020 közötti programozási idő szakra tervezik ezeket az eszközöket, és nagyon jól be vannak ágyazva a támogatások a támogatási rendszer teljes kontextusába. Ebben a bizottságban már kétszer beszéltünk erről a témáról, és hogyha jól emlékszem, akkor az volt a kérdés, hogy időközben eh, a már eh, hatályos jogszabályok azok módosításra kerültek-e, ami az új rendeletet illeti és az új e, programozási időszakot illeti, megvannak-e már a megfelelő átmeneti rendelkezések. Úgy értettem, úgy értelmeztem, hogy mindez függ az abszorpciós kapacitástól, nevezetesen pontosan azokban az országokban, amelyeket a legsősebben érint a gazdasági pénzügyi válság hiszen ezekre az eszközökre pont azért van szükség, hogy egy plusz hatást váltsanak ki, egy plusz tőke áttételi hatást érjenek el ezekben az országokban. Barózó bizottsági elnök azt mondta tegnap Görögországgal összefüggésben, hogy a fontos most az, hogy a már meglévő, már rendelkezésre bocsátott eszközöket hatékonyan használják föl. a felvevő képesség, az abszorpciós ráta továbbra is viszonylag alacsony, mert hogy kofinanszírozás folyik, és az ilyen típusú eszközök esetében még nem áll minden országban rendelkezésre megfelelő tapasztalat. Úgy gondolom, hogy mégiscsak pozitívan kell az egész dolgot megítélni, és ezt eh, pont a néppárt nevében és a néppárt tagjainak mondom, hiszen nekünk voltak fenntartásaink ezzel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy nekünk hajlandóaknak kell lennünk foglalkozni ezzel. A rendelkezésemre áll a bizottságnak egy közlemény, egy munkadokumentuma is, amely a regionális politikával kapcsolatos pénzügyi eszközök felhasználásáról szól. Február 27-én hozták nyilvánosságra ezt a dokumentumot, és ebben a közleményben Számos olyan adat van, amely azt mutatja, hogy hogyan tervezik ezeknek a pénzügyi eszközöknek a felhasználását. Azt tervezik, hogy a már meglévő pénzzel, ugyanazzal a pénzzel szigorúan meghatározott feltételek mellett, és a tagállamok teljes monitoring és ellenőrzés területén való együttműködési kötelezettsége mellett sokkal nagyobb eredményt érnek el. Tehát minden egyes befektetett euróból, ami a kohéziós alapokból származik. Azt kívánják elérni, hogy ez további 5 eurónyi beruházás befektetés generál. Hogyha pedig ez sikerül, akkor azt is meg tudjuk mutatni, hogy itt a regionális fejlesztési bizottságban mi vagyunk az a bizottság, amely nehéz időkben hajlandó máshogy nyúlni a problémákhoz. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy ezt most megtehetjük, és meg is kell tennünk, amit tervezünk. Másodszorban szeretnék utalni a Költségvetési Ellenőrző bizottság beli kollégákkal folytatott eszmecserére. Nem emlékszem most már pontosan, mm, vannak bizonyos kételjeim, most nézem a többi frakciónak a képviselőit is, hogyan álljunk hozzá a kérdéshez, mi a regionális szakbizottság részéről. Talán megfelelő érvekkel kellene előállnunk. Ha ez nem sikerül, akkor a végeredmény az lesz, hogy például az én frakción beli előkészítő munka során nagyon sok komoly kétséget, fenntartást fognak megfogalmazni. Tehát az irányt az megfelelően tartom, de a céljainkat még nem értük el. Köszönöm. Santel kolléga. Nagyon szépen köszönöm. Üdvözlöm ezt a fejlődést, hiszen a tagállamok egyre inkább idegeskednek, hogy az Európai Unió igazából nem képes arra, hogy több munkahelyet teremtsen, növekedést generáljon. Két kérdésem lenne ebben a tekintetben. Ha jól tudom, itt a múlt nyáron bejelentett 82 milliárd helyzete mi? Ennek a célja az volt, hogy munkahelyeket teremtsen és növekedést. Itt vannak energiaprojektek és egyéb ilyen típusú projektek. És Írország számára például, amely viszonylag jó módú a GDP alapján, ez egy járulékos finanszírozás lenne a kohéziós alapokból már megszerzett források mellé. És így a többi tagállamra jutna a pénz. Az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy 2013-ban befejeződik ez a projekt, vagy tovább megy 2014-ig. Köszönöm. Köszönöm. Petr Luhan primul rând, consider foarte necesar astfel de dezbatere. Köszönöm szépen. Elnök asszony, nagyon fontosnak és hasznosnak tartom ezt a vitát, és számtalan okunk van arra, hogy az egyes országokban nem megfelelő az abszorpciós ráta, többek között egyébként Görögországban is. Sürgős intézkedéseket kell tennünk annak érdekében, hogy a befogadó képességét ezeknek az országoknak növeljük, hiszen legfeljebb csak holnap után kiskedden fogunk tudni hathatós eredményeket elérni, ha nem így lesz. Vannak tehát okai annak, hogy ez az abszorpciós ráta bizonyos országokban túlságosan alacsony. Egyrészt például a, a támogatások kis ismertsége az érintettek a célcsoport körében, és természetesen a vonatkozó intézkedéseknek a nem kellő ismerete. Másodszorban a kofinanszírozási, társfinanszírozási eszközöknek a hiánya ezekben az országokban, egyre nehezebb a társfinanszírozásra szükséges eszközökhöz, pénzügyi forrásokhoz hozzájutni, és harmadsorban természetesen a demokratikus akadályok. Erről még kevés szót ejtettünk, szívesen tudnám, hogy ebben a kérdéskörben mit tudunk tenni például az átvilágítási szabályok körében, hiszen ezek az előírások rendkívül terjedelmesek, valamely előírás ugyan segíti az átláthatóságot, de nem feltétlen igaz ez minden előírásra. Tehát a kérdés az, hogy tudjuk-e egyszerűsíteni az átvilágítási audit szabályokat, és ezáltal lehetővé tesszük, hogy a tényleges haszonhúzókhoz, a tényleges érintettekhez eljussanak ezek a támogatási pénzek. Úgy gondolom, hogy ez az, amiről igazán intenzíven kell eszmét cserélnünk. any... Köszönöm szépen, más nem jelentkezett hozzászólásra. Hadd kérdezzem meg az Európai Bizottságot, hogy a technikai kérdésekkel mi a helyzet, hogy én ne ismételjem meg őket. Köszönöm szépen elnök asszony, és köszönöm az összes észrevételt a szakbizottságnak. Mielőtt válaszolnék a technikai kérdésekre, hadd mondjam el mindenek előtt, hogy nagyon elégedettek vagyunk azzal, hogy az elmúlt időszakban a tanácsban milyen előrelépés sikerült megvalósítani, illetve itt az Európai Parlamentben is konstruktív előkészítés zajlott ebben az ügyben. Az Európai Bizottság részéről mi teljes mértékben támogatjuk a jelenlegi kompromisszumot, jelenlegi formájában. Úgy gondoljuk, hogy ez egy nagyon kiegyensúlyozott javaslat, ami figyelembe veszi azokat a követelményeket, feltételeket, amelyek a vita során meghatározásra kerültek. Amikor az eszközöket részletesen kialakítjuk, mindenképpen lehetővé kell tenni a nagyobb rugalmasságot, a projekteket tekintve, hogy milyen projekteket támogassunk, és még egy dolgot szeretnék megemlíteni, ami a legutóbbi munkacsoportban felmerült, és ez pedig a költségvetési kihatás kérdése, mármint hogy újra felmerült a bizottság részéről úgy gondoljuk, hogy a tanácssal egy közös nyilatkozatot teszünk ennek az eszköznek a költségvetési hatásai korlátozására ellenőrzési paraméterekre eh, van szükség, eh, a lehető legjobban be kell tartani a 10%-os eh, számot a tagáll- az egyes tagállamok esetében, ugyanakkor az éves költségvetés keretében is meg fogjuk vizsgálni, hogy ez semmiképpen ne okozzon zavart. Na most a konkrét kérdésekre válaszol a Kléva asszony arra kérdezett rá, hogy vannak-e más nemzetközi testületek, szervezetek, amelyek szívesen részt vennének a kockázat megosztásban Görögországban? Nos, voltak tárgyalások, és amennyire mi tudjuk, továbbra is folynak a tárgyalások, hogy további nemzetközi bankokat, mint például a KFW Németországból bevonjanak, de ahogyan most áll a vita, nem gondoljuk, hogy bármilyen hosszú távú görögországi befektető konzorcium a jelenlegi feltételek mellett beszállna Úgyhogy alapvetően az EBB-nek a feladata lesz a kockázat megosztó eszköz végrehajtása Görögország vonatkozásában. Godmanis úr a származékos költségekre kérdezett rá, kollaterális terhekre. Nos, a kontribúció, ami a nemzeti allokációból erre ugye kivesszük az adott ország nemzeti programjából ezt a részt, és a kockázat megosztóhoz tesszük. Na most, ami a garanciát illeti, ez szolgál majd tőke puffernek, amikor más közvetítő testületek, bankok, koncesziós cégek szerepet vállalnak. Tehát mit is teszünk, az európai közpénzt tőke puffernek használjuk a kollaterális terhek esetében, hogyha bármi rossz fordulatot vesz egy adott projekt esetében megpróbáljuk elég szigorúan keretek között tartani a kockázatokat, és az a megállapodás született, hogy szigorú ellenőrzés, felügyelet alatt zajlik majd minden projekt megvalósítása. Schröter asszony azokra a projektekre kérdezett rá, amelyek az NSRF-en kívül vannak, vagyis a kohéziós politikából nem kapnak közvetlenül támogatást. Egy második típusba tartoznak. nincsen közvetlenül a finanszírozáshoz kötve. Úgy gondoljuk, hogy azzal, hogy minden egyes projektről külön, egyedileg hozunk döntést, ezáltal ellenőrizhetjük azt is, hogy megfelelő minőségű színvonalas minden egyes projekt. Így a kockázatmegosztó eszköz jól működhet. Kelly úr a pénzek újra leosztására kérdezett rá. Nos, a 82 milliárdhoz képest ez nem új pénz, az elnök is említette ezt a 82 milliárdot, olyan összegekre vonatkozott ez, amelyek ugye még nem kerültek kiosztásra, egyedi projektekre az egész kohéziós politikában természetes helyzet, nem minden projekt került kiválasztásra, amit most végzünk, az egy válság intézkedést, intézkedés, ahol nincs még teljes mértékű egyedi projektszelektálás, újra lehet osztani a pénzeket milyen projektekről van szó, például az energetikában a megújuló energia terület, ezt lehet ebből az eszközből támogatni, ez teljes mértékben harmóniában van a kohéziós politika célkitűzéseivel. Végül volt egy kérdés ez a pénzeszközök keretek élettartamára vonatkozóan. Azt kell látni, hogy amikor ezt a keretet létrehozzák, akkor a mostani pénzügyi időszak végét is meghaladjuk majd. Tehát 2015 után is lesznek kifizetések. A lezáráskor be kell mutatni, hogy minden pénzt felhasználtak, projektekre befektettek. A pénznek minden részét, az egész összeget konkrét projektekre kell felhasználni, különben nem jogosult a felhasználás. Köszönöm szépen. Most néhány szót szólnék a két korábbi módosító a tanács döntésének eredménye volt, hiszen a szóban forgó hat ország, amely a makrogazdasági segítségi tervben benne van, megpróbálunk nekik további segítséget adni, hogy kohéziós finanszírozást kapjanak, hogy több növekedés legyen ezekben az országokban. Ezen országok csoportjáról van szó. De most Magyarország kikerült, és Lettország is. Tehát igazából most már csak négy ország maradt ebben a csoportban. Amikor a bizottság 2006-ban a pénzügyi eszközt, a Jeremy Jessica eszközt alkalmazta, és az európai, tehát a tanácssal összhangban, és itt nem voltak más intézmény részéről jelentkezések, hogy érdekeltek lettek volna, hogy az Európai Unió közmisszióját támogassák. Hallottuk azt is, hogy ezeknek az eszközöknek a célja az, hogy növeljék a foglalkoztatást, növekedést hozzanak létre, és nyilvánvalóan azt hiszem, hogy Reichenbacher úrtól hallottuk, hogy Görögországban ezek a projektek milyen sok munkahelyet teremthetnek. De elképzelhetőnek tartom, hogyha az energia területén is alkalmazunk ezeket, akkor hatékonyak lehetnek ott is. Tehát Sean rákérdezett, hogy ez most járulékos, plusz finanszírozás-e? Nem. Tehát nem abban az értelemben, hogy több pénz jut az európai költségvetésből, viszont az emelő hatásra szükség van. Tehát ez az európai költségvetésből kerül a kockázat megosztó eszközbe, tehát így a befektetésekbe több pénz kerül, tehát eh, a növekedés érdekében több pénz jut. Emlékeztetni kell arra, hogy itt két fajta kötelezettségvállalásról van szó. Tehát itt az idénre vonatkozó és a jövő évre vonatkozó, hiszen akkor ér véget a pénzügyi terv. Tehát a jövő év lesz az utolsó év, amikor itt kötelezettségvállalásként hozzáférhetők lesznek ezek a források. Tehát így lehet a kockázat megosztó eszközökhöz hozzáférni. Voltak még kérdések, Petr Luhan például rákérdezett erre a projektre, de igazából erről folyik az eszmecsere, amikor a elkövetkezendő pénzügyi keret jogi kereteiről beszélünk. Tehát szeretnénk a megvalósítást egyszerűsíteni. De hogyha mostan nincs egyéb hozzáfűzni való megjegyzés, Sónnak még van. Egészen röviden, ez csak azon tagállamokra vonatkozik, amelyek most rossz gazdasági helyzetben vannak? És amikor esetleg jobb lesz a helyzetük, akkor kikerülnek innen? Tehát ez a bailout helyzetben lévő tagállamokra vonatkozik? Tehát azokra a tagállamokra, amelyeknek segítséget kell nyújtani? És ahogy kikerülnek a válságból, kikerülnek ebből a csomagból is? Igen, ennek az eszköznek a lényege az, hogy elindítja a kockázat megosztó eszközt. A kockázat megosztó eszköz azon országok számára nyitott, amelyek a pénzügyi segítségi tervben is részt vesznek. De mielőtt ebből kikerül, természetesen végre kell hajtani a feltételeket. Igen? Esetleg elnök asszony, hogyha legközelebb a módosítókról beszélünk, akkor egy kis időt is kérhetünk azon akciócsoport számára, amely Görögországgal foglalkozik. Hogy kiderítsék, hogy mit lehet egy ilyen eszközzel kezdeni. Pillanatnyilag ez egy elméleti dolog, hogy mit lehet az eszközzel tenni, de tegnap hallottam, hogy Barroso hajlandó egy új intézkedést is foganatosítani Görögország számára, bla bla bla. Nem tudom, hogy mennyire konkrét ez, hogy mennyiben segít. Tehát elméleti vitákat folytatunk, de nem tudjuk, hogy mennyire alkalmazhatók ezek a dolgok majd a gyakorlatban. Elnézés, Lambert, de emlékeztetnünk kell, hogy pont erről vitáztunk januárban. És Reichenberg úr, a görög akciócsoport elnöke pontosan ezekről a projektekről beszélt. És vitánk is volt erről, eszmét cseréltünk erről. Esetleg kaphatnék róla valamilyen írásos dokumentumot, hiszen nagyon zseniális dolgok születnek itt, de valahogy elszállnak a levegőben. Igen, jó lenne, ha megkapnánk ezeket. Elnézést majd, majd egymás közt megbeszéljük részletesebben is. De a bizottságot is megkérném, hogy rendben van, foglalja össze írásban, hogy milyen projektekről van szó. Tehát itt öt autópályáról van szó, egyéb aszfalt út projektekről, de ahogy lehet írásban is meg lesznek. Tehát amennyiben nincsen további hozzászólás, március 1-én délután 3 óra a határidő, most pedig áttérünk a szavazásra. colleagues, can we just check our... Can we check our... Kedves kollégák, ellenőrizzük gépeinket, tegyük be kártyáinkat, nézzük meg, hogy minden megfelelően működik-e. Elfelejtettem, otthon felejtettem a szavazókártyámat, hangzik el olaszul. Okay, okay, okay. Okay, okay. Rendben, megvárjuk azokat, akik még nincsenek kész, és tízkor kezdjük a szavazást.

Um, can we, is EPP ready to... Az EPP készen áll? Can we start voting? So we check the Elkezdhetjük a szavazást, ellenőrizzük a szavazógépeket, tegyük be a kártyát, és megnyitom a szavazást egy ellenőrzésre. I will tell you. Yeah. Dear colleagues, we are, we are not yet read, uh, ready. Yeah. Still we have much more people who should vote and... Sokkal többen kellene, hogy szavazzanak, mint ahányan most a kártyájukat betették. Az összes új kollégának mondom, hogy egyszerűen csak meg kell nyomni a gombokat. A szomszédok segítsenek, kérem azoknak, akik először szavaznak. Lezárjuk a szavazást, nem mindenki szavazott, de hát ezen nem tudunk segíteni. Angelis úrnak nincs itt a kártyája, de olyanok is voltak, akik betették a kártyájukat, de nem szavaztak. Tehát akik nem hozták el a kártyájukat, azok a titkárságnak jelezik, hogy hogyan szavaznak. Akkor kezdjük Catherine Burder véleménytervezetével Ugye a biodiverzitás és életbiztosítás a téma. Első kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellett, ellen, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 18-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, a nyelvi módosítót elfogadtuk, arról nem kell szavazni, 19-es mellette ellene elutas tartózkodás, ellenőrizzük a 19-est. Megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Egyértelműen elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Végszavazás elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást. Mindenki szavazott? 38 igen, egy nem, egy tartózkodás. Gratulálok Katrinnak! So now we move... Most uh, következik a 12-es pont. Dajs Tamás jelentése, véleménye a 2010-es évi mentesítésről. Egyes módosító mellette, ellene,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 elfogadtuk, 12-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva, 13-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 14-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, végszavazás elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást. 38-2 ellenében gratulálunk, nagy többséggel elfogadtuk. Most pedig a hatodik környezetvédelmi cselekvési programról szavazunk. Vasilica Dancsilla jelentéséről, véleményéről egyes kompromisszum mellett. Valami nem érthető? Igen? igennel szavaz. Igen, tehát kompromisszum, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 23-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva, 33-as módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, most jön a végszavazás, elektronikusan megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 38, igen, három tartózkodás, gratulálunk, elfogadtuk.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 Kedves kollégák, csak emlékeztetném önöket, rá, hogy tegnap félbeszakítottuk az általános rendeletről szóló vitát. Karima Deli volt az utolsó hozzászóló, és Konstanza Krell, illetve Lambert van Nistelrooy a két társ előadó. Szeretnénk Konstanz Krellnek újra megadni a szót, de ne feledkezzenek meg róla, hogy ma is lesz még témánk. Elnézést kérek, sajnos nem sikerült felkészülnöm teljesen a kérdésre, és orvoshoz kell mennem, mert beteg vagyok, úgyhogy most az egyszer kérem a megértésüket, Lambert úgy gondolom megfelelően fog majd képviselni itt az eszmecserében. Okay, so I understand that Lambert is leading the... I, jó, rendben, akkor úgy ö, értelmezem, hogy Lambert fogja ö, vezetni a ö, vitát. Ö, Karima Deli feltett egy kérdést, amire nem született válasz. Ugye? Lambert nem válaszolt erre a kérdésre. A városi ö, kérdésre. No, no, Kedves kollégák, tegnap három témát beszéltünk meg az általános rendelettel kapcsolatban, eredményességi tartalék, maximalizálás, Connect with Europe, úgy, hogyha a, ebben a három témában az általános rendelet vonatkozásában senki nem akarja ö, folytatni a vitát, ugye Jan Albrecht nem tud ma itt lenni, tehát ezért a városi kérdésekről nem beszélnénk ma, hanem a legközelebb, de a másik három témáról, ugye maximalizálás, Connecting Europe, stb. most lehet vitát folytatni. Viktor Bastinárú, tessék. Köszönöm szépen. Elnézést, hogy tegnap este nem tudtam itt lenni a vitában. A PETI szakbizottságban más fontos ügyben ott kellett lennem. Ami az eredményességi tartalékot illeti, én továbbra is azt mondom, hogy túl magas a szint. A második probléma az, hogy a kritériumok hiánya miatt szubjektív fellépésre van lehetőség, ez elfogadhatatlan. A harmadik dolog pedig, miért kellene szankcionálni, büntetni a közösségeket, a településeket ilyen módon. Úgy gondolom, hogy a régiók bizottsága ö, inkább van jó helyzetben, ami a maximalizálást illeti drasztikusan ö, csökken ezáltal a kohéziós támogatás mértéke. A válság kellős közepén vagyunk, és így a GDP ö, problémáját ö, sem kerülhetjük meg kohéziós politikához tartozó tagállamokban a GDP-re is kihat ez. Nem szabad így meggyengíteni a kohéziós politikát, kiüresíteni azt. Ezen kívül aggályos számomra, hogy ezt a tervezetet a bizottság hogyan nyújtotta be. Mindenképpen drámai a szükség jobban eh, meg kellene tervezni, jobban ki kellene alakítani a tagállamokba a bizottságtól közvetlenül központosított irányítással küldött pénzek eh, kiosztását. Nem a személyes véleményem ez, ezt a könyvet önök jól ismerik, a Digi Move eh, adta ki, ha megnézik a tartalmát, persze ez egy tervezet, de olyan javaslatok vannak benne, aminek alapján vannak tagállamok, amelyek egyáltalán nem ö, lehetnek elégedettek ö, ezzel a javaslattal. Jobb helyzetbe kell hozni a tagállamokat, a településeket, és tisztességesebben kell elosztani a pénzt, hogyha azt akarjuk, hogy ezt az eszközt elfogadják. Bárki szeretne hozzászólni a három témában. Söter asszony, Deli asszony, és Omarzsi úr. Ja, Tegnap sajnos nem tudtam itt lenni, ezért csak nagyon röviden lenne egy megjegyzésem a ma tárgyalandó három ponttal kapcsolatban. A performance reserve, tehát a teljesítménytartalék kérdésre térnék vissza. Ez nem az egyetlen tartalék. Ugye az eredeti célunk az volt, hogy egy eredményorientált támogatási eszköz dolgozzunk ki. A probléma az, hogy nem tudjuk, milyen eredményeket akarunk elérni annak érdekében, hogy a támogatás megadható legyen. Úgy gondolom, hogy a megfogalmazott eredmények csak szimbolikus jellegűek. A lényege a kérdésnek, hogy az eredmény orientáltságot hogyan értelmezzük, és az ezzel kapcsolatos mutatókat hogyan állapítjuk meg. Az én szemszögömből ezzel kapcsolatosan az a probléma, hogy nem világos ez az egész, és ezért olyan sok a kritika ezzel kapcsolatban tehát a Performance Reserve-nek a kérdését még újra kell tárgyalnunk, és összefüggésben kell látnunk azzal a kérdéssel, az operát, operatív programok hogyan állnak föl, hiszen ez az a szint, amiről Albrecht is sokszor beszélt ugyanis az általános rendeletben vannak benne ezek a dolgok, de átkerülnek aztán a szakterületeket érintő rendeletekbe, és nem teljesen világos, hogy az egyes alárendelt rendeletekbe ez hogyan kerül át, mert más a megszövegezés. Tehát mi, mik, a beru, mik a összefüggések itt a, a tengelyek, a prioritásos intézkedések és a támogatások között. Az egyes szintek hogyan függnek össze egymással, hogyan kerülnek át a általános rendeletbeli meghatározások a egyes alárendelt rendeletekbe, és hogyha ezt tisztáztuk, akkor fogunk tudni a performance-ről beszélni újra. Tehát erre a kérdésre még vissza kell térni, és a bizottság a struktúrát kell először is tisztázni. Úgy gondolom, hogy a bizottság bonyolította csak a struktúrát, és néhányan kritizálják azt, hogy az új rendszer az túlságosan bürokratikus, holott mi a bürokráciát épp, hogy meg akarjuk szüntetni. Úgy gondolom, hogy ezek a kritikák nem teljesen alaptalanok, és ezzel foglalkoznunk kell, mert a probléma az, hogy amit a bizottsággal együtt tisztáznunk kell, eh, a munkacsoportban is szólni kell erről, hogy hogy vannak az egyes szintek, és hogyan tudjuk az egyes szintekhez a mutatókat hozzárendelni, vagy a mutatókhoz az egyes szinteket tehát a bemeneti és kimeneti mutatók eh, azok, hogy állnak, eh, hogyan váltják fel egymást. Úgy gondolom, hogy ha ezt tisztáztuk, akkor beszélhetünk majd pozitív performance reserve-ről, akkor ez áttekinthető a dolog. Látható, hogy ez mikor szüntethető meg, és mikor nem. Tehát jó lenne, hogyha erről a témáról később még beszélnünk, amint hogyha amint látjuk már a struktúrát a bizottság által bemutatva. Csak szeretném tájékoztatni mindazokat, akik nem voltak itt az elején tegnap, hogy Pellegrin asszony a Milánói Ipari Kutatások Központja részéről az eredményorientált szakpolitikáról tartott egy hosszú ismertetőt, egy tanulmányt ismertetett. Karima Deli következik, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretnék visszatérni a városi kérdésekre, hiszen Olbricht úr nincs itt, és beszélhetünk erről újra később, de ami ezt a tematikát illeti, van valami, amit én továbbra sem értek. Egyfelől az irányítás, a kormányzás. különösen amikor a bizottság azt mondja, hogy 10 milliárd euró alakult ki, amit a kohéziós alapból vettünk le. Na most erre én azt mondom, hogy hogy jött ki ez a 10 milliárd? Mik voltak a kritériumok, az ismérvek? És hogyan fogjuk ezeket a prioritást képező témákat meghatározni? Egy aszcendens kormányzást helyez előtérbe a bizottság, többszintű kormányzás nagyon fontos lenne. Erről egy vitát kellene folytatnunk, és Van Nistelrooy úr véleményére is kíváncsi lennék. Köszönöm szépen, Yunus Omazsik, elnökasszony, köszönöm szépen először is általános jellegű észrevételem lenne. Nagyon örülök, hogy a szakbizottságunkban és a parlamentben gyakorlatilag konszenzus alakul ki alapvető fontosságú kérdésekben. Ez erőt ad nekünk a bizottsággal és a tanácsal folytatott tárgyalás során. Az eredményességi tartalékkal kapcsolatban van egy észrevételem. Ez egy alapvetően igazságtalan intézkedés, ami a kohéziós szolidaritás elvétől teljesen elszakadt. Van Lisztáról kollega is jelezte ezt mi ezt ellenezzük, ugyanis ez a mézes madzag és a fulkos bot politikáját valósítja meg, és igazából azt kendőzi, hogy a bizottság képtelen valójában mérni az eredményességet, stratégiai prioritásokat akar meghatározni a régiók helyett. Végeredményben attól tartok, hogy ez az eredményességi tartalék végül jó pénzkezelési tartalékká válik, és nem lesz köze az eredményességhez. Egyébként pedig felvetődik a kérdés, hogy mit csinálunk a ki nem osztott tartalékkal, vajon más tagállamoknak fogják újra leosztani, ez nem lenne szerintem igazságos, és nem is felelne meg a kohéziós alapelvnek az eredményességet előre elemezni kell, és amikor a bizottság jóvá hagy egy programot, projektet, akkor segítenie kell a megvalósításban, pedig utólag kell mérnie. Úgyhogy mi erőteljesen ellenezzük ezt az eredményességi tartalékot. Elnök? Mácóni asszony, köszönöm, Mácóni asszony. Köszönöm. köszönöm. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést kérek, hogy tegnap nem tudtam itt lenni, egy másik szakbizottság ülésén kellett részt vennem. Csak csatlakozni tudok ahhoz, amit a kollégák már elmondtak a teljesítménytartalékkal kapcsolatban. És azzal kapcsolatban is, hogy itt az értékelési módszereket újra át kell tekintenünk, hogyha több információt kívánunk kapni a bizottság által az értékelés keretében alkalmazandó mutatószámokkal kapcsolatban. Fanny Nisztelrooy úrhoz lenne egy kérdésem, mert nem teljesen világos az összefoglalóból, amit kaptam a tegnapi ülésről, az, amit kérdezni szeretnék, ami a makro gazdasági feltételekhez kötést, kondicionalitást illeti. Itt szó volt a számvevőszékről, annak szerepéről. A kérdésem az lenne, hogy fennáll-e az a szándék, hogy a bizottsággal újra tárgyaljuk a dolgot, a feltételekhez kötésnek a kérdését az egyes alapok esetében. Bostináru úr előadóként azt mondta, hogy a kohéziós alapok esetében erre sor fog kerülni. Köszönöm szépen. Lambert, szeretném megkérdezni a bizottságot, hogy van-e valami, amire reagálni szeretne? Ha igen, akkor örülünk neki. Köszönöm szépen. papír teljes mértékben megfelel annak az orientációnak, amely a bizottság véleménye is, tehát itt főleg ami a tartalékokról szól, viszont nem látjuk, hogy ennek mi a lényege. Tehát ennek a többlet értéke, a hozzáadott értéke számukra nem teljesen világos. És Igazából nem tudom, hogy ezzel most mi a helyzet. Itt további tisztázásra lenne szükség. Akkor nézzük csak meg, hogy mi lesz az eljárás további részében. Az az érzésem, hogy a többség nem akarja ezt a tartalékot. Ki kell deríteni, hogy ez hogy működik, de szerintem, hogyha nem működik, akkor ez nem jó. Tehát igazából azt kellene csinálnunk, hogy tényleg legyen hozadéka a dolognak. És hogyha a dolgokat csak bonyolítjuk, akkor viszont az egészet felejtsük el. Tehát szerintem legyen ez a mi hozzáállásunk. És hogyha itt egyéb módosítók vannak, vagy más valamivel lehet tisztázni a dolgot, akkor rendben van, viszont különben ne foglalkozzunk vele tovább. Második megjegyzésem. Itt a CEF eszközről van szó, a Connecting Europe, az összekötni Európát eszközről. Itt a két társ előadóval megegyeztünk abban, hogy az eszközeink egy részét más jogi keretbe visszük át. És ennek igazságosnak kell történnie. Tehát nem kell kijelentenünk, hogy ellenezzük a CEF-et, ezt az eszközt, és ezt politikailag nem is nagyon lehetne megindokolni. De a következő kérdés merül fel. Igazából milyen viszony van ezen megközelítés és a kohéziós alap között? Erről nincs tovább szó. Úgy gondolom, hogy a vitában pedig egészen pontosan tisztázunk kell ezt a pontot rendeletünkre tekintettel, de esetleg azon eh, állásfoglalás tekintetében is, amelyet eh, majd eh, megteszünk, és amelyért a közlekedési szakbizottság felelős. Nem tartom túlságosan kiegyensúlyozottnak, hiszen itt igazából az az érv érvényesül, hogy aki korán kell, aranyat lel. Ezt egy kicsit át kell dolgoznunk, hogy ne erről legyen szó. Aztán itt a kohéziós politika végrehajtásról is szó van, kritériumokról is szó van, amelyeket tisztáznunk kell. Tehát ez így nem mehet tovább, ahogy tervezik. Véleményem szerint ez a területi eloszlás még átdolgozandó. És ne csak negatív szignált küldjünk. Tehát itt a capping, itt a felső határ, ezt már említettem a Költségvetési Bizottság tagja előtt is. Ez egy olyan dolog, amelyhez hozzászólunk. Bár pillanatilag az a véleményünk, hogy a kihatások nem kiegyensúlyozottak. Van egy hatás, van, van itt egy felső határ, van egy célhoz rendelés, ez mind rendben van. De a gazdasági körülmények változnak. És ezek a változó gazdasági körülmények pedig egészen lehúzzák a hatásokat. Meg kell vizsgálnunk, hogy az, ami európai szinten jól néz ki, az tényleg a jövőben is jól hat-e majd. Nehéz, nehéz számunkra, a regionális bizottság számára. De ez a téma nyilván olyanokhoz tartozik, amelyet az MMF-fel összefüggésben kell megbeszélnünk. Ez nem azt jelenti, hogy a végső döntés a miénk. Tehát benyújthatunk módosítókat, de nem indulok ki abból, illetve abból indulok ki, hogy ezt a döntés majd a több éves pénzügyi kerettel összefüggésben kell meghoznunk. Már szóltunk az ex ante és az ex post vizsgálatokról, és pedig a kritériumok alapján. Az egyetlen, ami még nyitva marad, a következő kérdés. Tehát, hogyha a makrogazdasági feltételek ellen vagyunk, akkor felmerül az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezt összhangba hozni azokkal a döntésekkel, amelyek jelenleg a hatos csomag értelmében születtek meg, illetve a gazdasági kormányzással összefüggésben születtek meg. Ez az elem még mindig jelen van, és természetesen előterjesztetjük a javaslatunkat, azonban ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy lezárnák ezt a vitát, vagy a befolyásunkat érvényre juttatjuk. Tehát megtehetjük ezt úgy, mint itt a szakbizottságban is. Még egy témáról szólnék. Tehát ezek az új eszközök, ez a négyes, ötös, amelyről elgondolkoztunk, ezeket természetesen megbeszéljük Jan Olbrichtal. Hiszen nagyon fontosak ebben az összefüggésben. Krill asszony sajnos nincs jelen, de mégis jelen van és bizonyára kidolgozunk majd számos módosítót, és megkíséreljük azt is, hogy a lehető legtágabb módon együtt működjünk. Tehát itt van a teljesítmény, a plafon és Európát összekötni. Most a bizottság képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen. Na most nézzük meg a felső határt, a cappinget. Én is beszéltem Nikolas Bartonnal tegnap. De egy dolgot szólnék a makro feltételekhez. A viták itt túlságosan a szankciókra koncentráltak eddig, de úgy gondolom, hogy a javaslat 21-es pontja sokkal többet jelent, mint ezt egy olyan megközelítést javasol, amely megelőző és korrigáló jellegű, és párbeszédet feltételez a bizottság és a tagállamok között. Mielőtt nagyobb problémák keletkeznének. Mindenkit meghívok arra, hogy nézze meg a 21-es cikket, és ne csak a szankciós részét. Na most nézzük csak meg eh, a teljesítménytartalékokat az az érzésünk a bizottságban, hogy ezt nem igazán értik meg. Most nincsen időm, hogy részleteiben elmagyarázzam, azonban mégiscsak elmondanám, hogy mit nem jelent. Nem jelenti azt, hogy ez egy európai tartalék lenne. Ez egy tartalék, amely tagállami szinten működik. Ezt a tartalékot a tagállamok halmozzák fel. A második félreértés a tartalék tartalékkal kapcsolatban, hogy van egy bizonyos verseny a források iránt. Az a mechanizmus, amelyet a bizottság javasolt, olyan, mely során minden egyes program saját célokat szab, és a célok elérését is megszabja. Így a célok eléréséhez megfelelő módszert is kidolgoznak. Tehát itt nem arról van szó, hogy egymással versenyeznek a programok. Arról van szó, hogy bizonyos programok elérjék azokat a célokat, amelyeket saját maguknak kitűztek. Nem olyan mechanizmusról van szó, amelynek az a lényege, hogy büntessük azt, aki nem teljesít megfelelően. A cél az, hogy bátorítsuk a programok sikerét. Miért nem büntetésről van szó? Azért, mert az alul teljesítő programok nem kapnak forrásokat, és ezeket a forrásokat azok kapják, akik jól teljesítenek. Tehát ez egy ösztönző mechanizmus. Az utolsó megjegyzésem pedig a bonyolultság. Az a folyamat, amelyet előirányzunk, nagyon egyszerű, és most túlzás nélkül szinte egy mechanikus folyamat melynek során a programoknak saját maguknak fel kell becsülniük, hogy elérték-e saját céljaikat. Ha nem érik el, akkor nem jutnak hozzá a tartalékhoz. Ha elérik, akkor hozzáférnek. Természetesen felmerül az a kérdés, hogy hova helyezzük ki a forrásokat. De véleményem szerint ez nem egy túlságosan bonyolult eljárás. Most uh, a Connecting Europe eszköz itt ez a CEF hogyan is működhet a kohézió érdekében? Emlékezzünk, hogy ez az eszköz alapvetően szükséglet alapú és verseny alapú tendereken nyugszik. Arról van szó, hogy hogyan biztosíthatjuk azt, hogy a szükséges projektek megvalósuljanak Európa szegényebb országaiban. Azok a projektek, amelyeket a CEF alatt megszabunk, bonyolultak, hiszen részét képzik azoknak a hálózatoknak, amelyeket a tagállamok nem csak saját felelősségben alakítanak ki. Tehát ez egy olyan mechanizmus, amely azt jelenti, hogy a kohéziós alapokból jutnak át források a mechanizmusba, hogy a megfelelő források legyenek ott is. Remélem, hogy a dolgok most viszonylag világosak. Nyitott még egy kérdés, és remélem, hogy a szakbizottság is foglalkozik vele, hogy a forrásokat hogyan helyezzük ki. A bizottság javaslatában arról van szó, hogy a lehet lehetséges legnagyobb átláthatósággal történjenek a nemzeti kihelyezések, és koncentrálnunk kell arra, hogy hogyan jönnek létre a transferek. A bizottság úgy gondolja, hogy ez elég biztonságot, biztosítékot nyújt azon tagállamok számára, akiknek megvannak a lehetőségei, hogy hozzáférjenek a forrásokhoz de úgy gondolom, hogy ennyi most elég lesz a részemről. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig áttérünk a következő pontra. És most megkérek mindenkit, hogy hallgassa meg a javaslatomat. Tehát négy rendeletre kevesebb, mint két órán óra jut. Tehát ezeket most mind meg kell tárgyalnunk. Ez azt jelenti, hogy minden rendeletre egy fél óra jut. Most pedig rögtön az elején szeretném megkérni a részvevőket, hogy jelentkezzenek, ki szeretne hozzászólni, és így azok kapnak szót, akik a listán vannak, tehát nem akarom azt, hogy legyen egy végtelen listánk, tehát aki hozzá akar szólni egy rendelethez, jelezze, hogy be tudjuk osztani az időt. Maria Irigoyen Perez, szocialista képviselő nő, jelentési véleményével kezdjük. Az Európai Szociális Alap és az 81 per 2006 rendelet hatályon kívül helyezése. Eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Elemzésemben munkadokumentumom bemutatásában arra fogok összpontosítani, ami a frakció között létrejött szakbizottságbeli konszenzusból adódik, és utána az általános stratégiai keretről, illetve zárásképpen a szociális alapról szóló külön fejezetről ejtek majd szót. Az a konszenzus, amit kialakult a szakbizottságban, az három pilléren nyugszik. Egyrészt a szociális alap által nyújtott többletérték a foglalkoztatás elősegítése érdekében, a szociális integráció elősegítése, a szegénység leküzdése és a munkaerőpiacra való kijutás területén, ahol is ugye az a fontos, hogy rugalmasságot biztosítsunk, a regionális sajátságok figyelembevételét biztosítsuk, és az egyes tagállamokra nehezedő adminisztrációs terheket a lehető legkisebb szintre vigyük vissza, így segítve az eszközökhöz való hozzáférést, és természetesen a szociális partnereknek is segíteni kell, illetve a nem kormányzati szervezeteket, a regionális és lokális önkormányzatokat ezeknek a programoknak a kialakításában. Ezt követően két kérdéssel foglalkoznék még, amiknek nagyon is köze van az általános rendelethez, sőt, az Európai Szociális Alapra közvetlen hatásuk van. Az első ilyen kérdés, annak fontossága, hogy az Európai Szociális Alapot megfelelően fel töltsük eszközökkel, és így a tagállamok számára, a régiók számára a eszközöknek az allokációja során megfelelő rugalmasságot tudjunk biztosítani. Másosor, ami az élelmiszerellátási programokat illeti, itt ugye 50 millió euróról beszélünk, ez is betagozódásra kell az Európai Szociális Alapba. Talán ez nem a legmegfelelőbb hely, hogy erről szóljunk, de mégis úgy gondolom, hogy szóljunk erről a programról, hiszen ez is hozzásegít a szegénység leküzdéséhez, és egy olyan lényeges program, amelynek sikerétől nagyon sok polgárnak a jól léte függ. Ez igazából a sajátság az európai szociális alaknak. A kettes, hármas cikk itt azt javasolom, hogy itt konkrét intézkedésekkel álljunk elő, amelyek véleményem szerint szükségesek, olyan intézkedések, amelyek az európai foglalkoztatási stratégiát elősegítik, bizonyos szociális csoportokat és az esélyegyenlőségi politikát támogatják. Szükséges az, hogy a prioritási tengelyeket úgy határozzuk meg, hogy a migráns személyek is részesülhessenek belőle, és különböző képzési oktatási intézkedéseket is támogatni tudjunk, ami pedig a prioritásokat illeti, a bizottság azt mondta, hogy a beruházásoknak négy prioritásra kell koncentrálniuk, 60-70-80 százalékos arányjal. Nemzeti szinten minden egyes tagállam maga határozhatja meg, ezt a százalékos arányt. Az egyes tematikus prioritásokba legalább 20 százalék eszköznek kell folynia, tehát itt a foglalkoztatás növelésébe, a szociális kirekesztés leküzdésébe, stb. stb. A válság idején, és különösen akkor, hogyha tudjuk, hogy 113 millió európait fenyeget az, hogy szociális dezintegráció áldozatává válik. Fontos az, hogy kevés prioritásra koncentráljunk, és magas, meghatározott százalékos aránya. Ez ugyanakkor nagyon korlátozza az eszközöknek a rugalmasságát, és korlátozza annak a lehetőségét is, hogy intervenciós területen a kohéziós alapok az egyes régióknak a sajátságait megfelelően figyelembe vegyék. Éppen ezért én a magam részéről ajánlatosnak tartanám, hogy a százalékos arányokat csökkentsük, és a számadatokon változtassunk. Az első cikkely, a szociális partnereknek bevonása, a bizottság szeretné a bevonást javítani, és szeretné a nem kormányzati szervezeteknek a részvételét is elősegíteni, és az ő hozzáférésüket a egyes támogatásképes intervenciókhoz javítani. Nem szabad akadályozni a kis szervezetekkel való együttműködést, és a lokális és regionális szervek sajnos itt nem kerülnek megemlítésre. Sajnos nem minden lokális és regionális önkormányzatnak, különösen vidéki területen van megfelelő lehetőség az együttműködésre. Aztán itt van a esélyegyenlőség biztosítása hetes ebben nyilván és egy fontos kérdés, itt külön kell utalni arra, hogy nagyon nagy bér és fizetésbeli különbségek vannak a nők és férfiak között, illetőleg különbözőségek vannak a munkaerőpiacra jutás esélyei is, és utalni kell természetesen annak szükségességére is hogy arra pénzeszközöket allokáljanak, hogy idős személyeknek, illetve gyermekeknek, fiatalkorúaknak a támogatása biztosítva legyen. Nyolcas cikke diszkrimináció kérdése itt az lenne a szükséges, hogy azoknak az embereknek a mindennapi életére utaljanak, akik többszörös diszkriminációnak vannak kitéve. kilences cikke szociális innováció kérdése, ez talán az egyik legfontosabb pont az új pontok között. Itt adott esetben utalhatnánk még arra, hogy az operatív programokban is megfelelő rendelkezéseket kell felvenni, és a konkrét programokra vonatkozó általános iránymutatásokban is referálni kell erre. Tehát itt az a lényeg, hogy konkrét intézkedéseket tegyünk ezen a téren. Ami a transnacionális együttműködést a tizedik cikkelyben illeti, itt számunkra az tűnik szükségesnek, hogy a regió, régiók feletti együttműködést segítsük elő, hangsúlyozzuk, és föl kell venni a technikai segítségadást is, és egyeztetést kell biztosítani a nemzeti szempontból fontos témák, illetve a tematikai prioritások, tematikus prioritások között. Ez fogja a hosszú távú sikerességet biztosítani. Eh, ami a felsorolt témákat illeti, itt nagyon eh, nagy a korlátozottság, és az Európai Parlament teljesen kimaradt ennek kidolgozásával, éppen ezért talán nagyon jó lenne, hogyha az Európai Szociális Alappal kapcsolatban ez a lista belekerülne a rendeletbe, és a parlament is részt vehetne ennek a listának az összeállításában. Ami a territoriális területi sajátságokkal való konkrét bánásmódot illeti a 12-es cikkben. Itt azt tervezik, hogy a helyi oktatási stratégiákat finanszírozzák az Európai Szociális Alapnak a pénzeszközeiből. Ez nagyon pozitív, hiszen ez támogatja a helyi szociális, oktatás és foglalkoztatási politikát, azonban itt a különösen figyelmet kell fordítani a területi sajátságok körében a vidéki régióra. A 14-es cikkely az egyszerűsített finanszírozási opciókról szól. Erre azért van szükség, hogy az eszköznek összességében a rugalmasságát növeljük, és az egyes programoknak a pénzügyi kidolgozása területén is biztosított legyen a rugalmazás, illetve a túlzott administratív terhek ne akadályozzák a támogatások befogadóinak a pénzekhez való hozzáférését. Ezt követően olvashatunk különböző rendelkezéseket a tagállami megvalósításról, általános végrehajtási mutatókat. Ezeket azért javasolta a bizottság eh, teljesítménymutatók tekintetében, mert máshol is ezt tartja célszerűnek. Itt vannak főkategóriák, eh, alkategóriák, és attól függően kerülnek meghatározásra ezek a kategóriák, hogy milyen befogadóról, támogatás befogadóról szó, hogy egy részletesebb képet tudjunk alkotni a szociális alapnak a befektetéséről, kifizetéseiről. Ennek érdekében, különösen a nem specifikus programoknál az egyes mutatókat sokkal összetettebbé kell tenni, hogy valós képet alkothassunk, és azt szeretném még elmondani, bizonyos teljesítménymutatók szükségesek lehetnek ahhoz is, hogy az Európai Szociális Alapnak a hatásait összességében meg tudjuk ítélni, és zárásképpen még utalnék arra, amit már egyébként kezdetben is említettem, hogy hogy a módosító indítványok benyújtásának határ ideje április 24-e, a szakbizottságbeli szavazásra májusban, a végső szavazásra a foglalkoztatási bizottságban pedig ezt követően kerül sor. Köszönöm szépen a figyelmüket ebben a fontos témában. Köszönöm, akkor lezárom itt a listát. a Luhalán, Schröter kollégák, remélem, hogy három perc mindenkinek elegendő lesz. Ukacsenszke, Csenszka köszönöm szépen, és Köszönöm az előadó asszonynak is az ismertetőt. Minden észrevételt meghallgattam, és teljes mértékben egyetértek mindennel, amit mondott nagyon sok részletről számolt be a szociális alappal kapcsolatban. Nem szeretnék ezekre mind visszatérni, csak hangsúlyoznám, hogy a jelenlegi helyzetben a szociális alap különösen hasznos eszköz a munkanélküliség elleni küzdelemben, a régió közötti különbségek felszámolásában, illetve a jobb szociális integráció érdekében. Ezért úgy gondolom, hogy ez az alap, és a jelentésben szereplő rendelkezések nagyon fontosak. Talán több rugalmasságra is szükség lenne. Még egy különösen fontos szempont a ring fencing. Vagyis ahhoz, hogy a lehető legjobban működjünk, a jelenlegi javaslatokat meg kellene kicsit változtatni, mert azok nem felelnek meg egyes régiók specifikus igényeinek, illetve a régiók közötti különbségeknek. Vannak sajátos igények egyes önkormányzatok részéről, és ezt nem lehet leválasztani a programkészítésről. El kellene gondolkodni talán ebből a szempontból valami rugalmasabb megoldáson. További szempont nők és férfiak esélyegyelősége, egy csomó mindennel kapcsolatban felmerül. A plenárisan is hallottuk, hogy a fizetések nem egyformák, és gyakran csak a szép szavak hangzanak el. Úgy tűnik, hogy a nőkre nem hat ki ez a rendelkezés továbbra is 20%-os a bérszakadék, mindent meg kell tehát tenni annak érdekében, hogy ezt a jelenséget leküzdjük. Persze pénzre is szükség van ahhoz, hogy lehetővé tegyük, hogy egy nő a szülés után visszatérhessen a munkaerőpiacra. A női foglalkoztatás különösen fontos, pillanatnyilag a közféra foglalkoztat sok nőt, és igen nagy a kockázata annak, hogy a, a nők elveszik a, a munkájukat, mert nagyon sok a megszorítás a közférában. Aztán a globalizációhoz való alkalmazkodás alapja is megemlítendő. Talán a célkitűzéseket összhangba kell hozni a szociális alap és ezen alap között, annak érdekében, hogy a tömeges elbocsátások esetében szerkezetváltáskor a munkahelyüket elvesztőket megsegíthessük. A gazdasági válság az ESF-nek új szerepet adott, ez egy nagyon fontos eszköz ma már, lehetővé teszi a cégek és a munkavállalók számára, hogy alkalmazkodjanak a piaci ciklusokhoz. Fontos, hogy újabb ismereteket szerezhessenek az emberek, továbbképzésben részesülhessenek, életen át tanulhassanak de pontosabban meg kellene határozni, hogy milyen típusú képzést lehet társfinanszírozni. További fontos tényező, minden EU országban azt mondják, hogy emelni kell a nyugdíjkorhatárt, a fő érv emellett az, hogy előregedik a lakosság, egyre kevesebb gyerek születik, ezért az embereknek tovább kellene dolgozniuk. Felhívnám a figyelmüket viszont arra, hogy egyre több 50 fölötti veszíti el a munkahelyét, és ők nem tudnak már visszatérni a munkaerőpiacra. El kellene tehát gondolkodni azon, hogy hogyan lehet az aktív idősödést megoldani, illetve hogyan lehet azt megoldani, hogy a határig mindenki a munkahelyén maradhasson. Van még valami, amit gyakran emlegetek, a munkavállalók képzése annak érdekében, hogy a piaci változásokhoz, a cég új elvárásaihoz alkalmazkodhassanak. Tudom, hogy az ESF jelentős összegekkel rendelkezik egy célra, de azokat nem hatékonyan költik el. nincs jó verseny az oktatási piacon, egyszerűen elköltik a pénzt, de hogyha megnéznénk, hogy mennyire hatékony a pénz elköltése, azt tapasztalnánk, hogy nem hozza meg ez a támogatás a várt eredményeket. Az emberek nem mindig tudnak visszatérni a munkaerőpiacra, a helyzetük nem változik a biztosnak már kérdést is tettem fel arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül az egyfőre lemondva, hogy valaki visszatérhessen a, munkaerőpiacra és munkahelyet találjon. Azt is megkérdeztem, hogy eddig milyen arányban sikerült munkahelyet találni a képzésben résztvevő embereknek, átképzésben résztvevő embereknek el kellene gondolkodni az N plusz 3-as elven is. N plusz 2 érvényesült az összetevők egy részénél, de vannak olyan pénzek, pénzkeretek, amelyeket gyorsabban, hatékonyabban elköltik, annak érdekében, hogy nagyobb legyen a hozzáadott érték a projektnél. Úgy gondolom, hogy egyebeket is pontosítani kell, például bizonyos definíciókat, illetve a beruházási prioritásokat. Az előadónak igaza van, úgy gondolom, hogy folytatódni fog ez a vita, és majd módosítókat fogunk benyújtani, a módosítók révén megpróbáljuk a szöveget módosítatni. Köszönöm. Petr Luhan. Három percet mindenképpen be kell tartani. Nagyon szépen köszönöm. Először is üdvözlöm a kezdeményezést, hiszen nagyon lényeges, hogy az Európai Szociális Alapról beszélünk új keretek között. Ez pedig azt jelenti, hogy a legutóbbi keret nem volt a legmegfelelőbb. Most arról van szó, hogy az alap végrehajtásával foglalkozzunk utalnék azokra a mutatókra, amelyeket újra kell eh, definiálni a legújabb több éves pénzügyi keretben. Mindenek előtt itt eh, a felnőtteknek szóló szakképzésről van szó. Az egyes tagállamokban meglévő különbségeket itt véleményem szerint nem veszik figyelembe. Hogy a forrásokat megfelelő hatékony módon költsék el. A munkaerőpolitika és a foglalkoztatáspolitikai szempontokat sem veszik véleményem szerint megfelelően figyelembe. Hiszen eh, változásokat élünk meg, főleg az új tagállamokban, ahol eh, megpróbálnak alkalmazkodni, az egész nemzetgazdaság, az egész munkaerőpiac megpróbál alkalmazkodni az új feltételekhez. Csak is azt igazolhatom, amit az előttem szólók már említettek. A nemzeti különbségeket nem veszik figyelembe. Ez azt jelenti, hogy a legkövet a legközelebbi keret esetében sokkal részletesebben meg kell vizsgálni az adott helyzetek az adott országokban, és sokkal intenzívebben kell tárgyalni a helyszervekkel. A régiók Európája vagyunk. Azonban az az érzésem, hogy a rég dióknak kell alkalmazkodni rájuk kényszerített stratégiákhoz. Egy régió, amely bizonyos potenciállal rendelkezik egy bizonyos gazdasági szektorban, nem fejlődhet, esetleg mert más súlypontokra szánnak pénzeket, olyanokra, amelyek ebben a régióban nincsenek meg. Ez pedig nem jelenti azt, hogy a közpénzekkel jól gazdálkodunk. Az európai szociális alapnak arról kellene gondoskodnia, hogy a társfinanszírozást garantálják. Tehát mindenképpen a társfinanszírozást kell szorgalmaznunk. Európai garancia alapra van szükségünk. És minden év végén pedig ki kellene értékelni, meg kellene vizsgálni, hogy uh, hogyan is működött, hogy a források ebből a következő országokra is vonatkozzanak. Ehhez mindenképpen jó együttműködése van szükségünk az Európai Befektetési Bankkal, amely közvetlenül együttműködhet a nemzeti bankokkal. Annak érdekében, hogy a fejlesztésre képes fogadó fél hozzáférhessen a további társfinanszírozási eszközökhöz. A közpénzekhez való hozzáférés lenne a célunk, amit ezzel elérhetnénk. Már világosan kifejezésre jutott, hogy az Európai Unió bizonyos szektorok támogatására forrásokat biztosít, ezen alapon keresztül is lehetne ezt biztosítani, és mindenképpen az ESF-hez kellene ezt alkalmazni, hogy így az Európai Unió céljait jobban elérhessük. Végül, de nem utolsó sorban, utalnék az adminisztrációs keretekre, a nemzeti adminisztrációs keretekre. Úgy gondolom, hogy a bizottság tehetne javaslatokat, hogy milyenek is legyenek a nemzeti keretek. A nemzeti kereteket pedig el kellene fogadni és engedélyezni kellene, mielőtt a tárgyalások egyáltalán beindulnak. Tehát ki fér hozzá a forrásokhoz, ki kezeli a forrásokat, hogyan oszlanak meg a kompetenciák. Köszönöm. Ja, also... Köszönöm szépen. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Már dolgoztunk együtt az anyagon, és úgy gondolom jó irányba halad a munka. Nagyon is konstruktív volt az együttműködés, és egy ilyen fontos területen, ahol viszonylag világos, konszenzusos többségeket kell találnunk, ott ez nagyon fontos. Egy másik megjegyzésem is lenne az előttem szólóhoz, nem igazán tudom elképzelni, hogy hogyan tudja eh, ezeket a eh, eh, feszültségeket enyhíteni a szociális alap, nem igazán látok arra lehetőséget, hogy akár pénzintézetek tegyék ezt, hiszen emberekről van szó, nem vagyontárgyakról. Itt a tagállamoknak van szerepe. Az a kérdés, hogy ők hogyan akarják a munkanélküliséget és szegénységet megszüntetni. Nem az a, tehát az lesz a kérdés, hogy erre hogyan lesz nekik pénzük. Ez természetesen politikai kérdés is, de ezt a Eh, eh, sajnos el kell, hogy várjuk a tagállamoktól, hogy prioritásokat üzenek ki ezen a területen, ami pedig az egyes specifikus alapokkal kapcsolatos rendeletre vonatkozik. Eh, arra szeretnék visszatérni, és az ezzel kapcsolatban elmondottakra tudnunk kell, hogy a beruházási prioritások kibővültek, éppen ezért az általános rendeletben is ö, több ö, eszköz került allokálásra, a szociális alapra. Egyszerűen több a szociális alapnak a feladata a jövőben. Vannak tehát új területek, ez az Európa 2020-as stratégiának is megfelel, és úgy gondolom, hogy ez nagyon nagy esély is, de azért egy problémát látok a konkrét szövegjavaslatban, amely különösen a szegénység megszüntetési célra vonatkozik, ugyanis nem látom, hogy ki ennek az eszköznek a kedvezményezetje. Tehát kiterjed -e ez a cél arra a csoportra, aki ezeknek az intézkedéseknek a kedvezményeze kell, hogy legyen. Ebben a tekintetben meg kell változtatni a megszövegezést, és ezzel kapcsolatban módosító indítványokat is várhatnak majd tőlünk. Ami számunkra problematikus, az még a negyedik cikkely, mert hogy? még akkor is, hogyha koncentráltan használjuk föl, hogyha koncentráltan használjuk föl az eszközöket, akkor sem kellő a hatások. Nézzük meg például a szegénység leküzdési prioritást. Van még egy tagállam, ami a szociális alapból származó pénzeknek nagy részét egy adott régióban vagy magában az adott tagállamban egy szegénység leküzdési programba fekteti bele. De ha megnézzük a részleteket, akkor itt hét egészen konkrét prioritásról van szó, ami kitűzésre kerül, annak érdekében, hogy egy jó szegénységleküzdési programot elérjünk. Hogyha pedig meg Hogyha pedig jó eh, eh, szegéssel programot akarok végrehajtani, akkor nyilván foglalkoztatási területen is megfelelő prioritásokat kell kitűzni. Tehát eh, a nehéz egyetlen területre szigorúan koncentrálni a pénzek felhasználását. Tehát jó a megközelítésmód, de ez a négy, négy, itt a négyes cikkelben a megfogalmazás nem teljesen megfelelő. Mondhatom azt is, hogy veszem a tematikus prioritásokat, és a, ezeknek a kombinációjával próbálom biztosítani a céloknak az elérését az általános rendelet keretében. És megnézem, hogy hogyan tudom erre a szociális alapeszközét felhasználni. De hát itt ugye három szint van, és hogyha megnézem a konkrét intézkedések szintjét, akkor úgy gondolom, hogy egy jó szegénység leküzdési program, ez lenne számomra a jó példa, vagy egy jó oktatási program, az akkor jó, hogyha abban kombinációs lehetőségek vannak, de ennek ellenére az eredményében mégis a koncentrált ez a program. Tehát ez az egyetlen pont, amit, el, eh, amit mindenképpen még meg kell vitatnunk. Ez az, ami nem működik, és ami, ahol még nem értük el azt az eredményt, amit szeretnénk a szegénység neknek a csökkentése, vagy korai iskola elhagyásnak a csökkentése, illetőleg a hosszú távú munkanélküliség, vagy a hosszú távú munkanélküliségnek kitett eh, eh, csoportoknak a csökkentése. A másik nagyon fontos, még megvitatandó rész számomra, az a partnerségi kapcsolatokkal kapcsolatos hatos cikkely, ugyanis itt különbséget tesznek azon tagállamok között, amelyek ezt nem szeretném ezt a különbségtételt, mert hogy ezen a területen nem lehet különbséget tenni gazdag és szegény tagállamok között minden egyes, akár gazdag, akár szegény tagállamban ki kell alakítani a partnerségi együttműködésre való képességet. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy ami a kettes-hármas pontban szerep appell az mindenkire érvényes kell, hogy legyen gazdagokra, szegényekre egyaránt. És boldog vagyok, hogy a vélemény előadója elérte azt, hogy az élelmezési programmal így megoldja a problémát. Mi is hosszasan vitatkoztunk erről, mert itt az volt a nagy veszély véleményünk szerint, hogy a élelmezési programmal gyakorlatilag lefedjük a 20%-os szegénységeküldési célt, és nem történik más. Hogyha a vélemény előadójának javaslata szerint járunk el, akkor az akkor ezt a kockázatot kikerüljük. Ugyanakkor azt mondanám, hogy a hat tagállamban, ugye itt csak hat tagállamról van szó, nem látok más megoldást ennek a problémának a megoldása, és itt áttérnék végre újra a négyes cikkeire, hogyha a koncentrációt kicsikét megnyitnánk és beengednénk többféle intézkedést, annak érdekében, hogy bizonyos tematikus célt elérjünk, akkor e, a tematikus céloknak a kombinációja például egy olyan formában, hogy összekapcsolunk egymással egy integrációs célt és egy élelmiszerellátási célt, akkor itt megfelelő lenne a rugalmasság ebben a hat említett tagállamban. Számukra én más lehetőséget nem látok, tehát végig kellene gondolnunk, hogy ebbe az irányba haladunk -e esetleg tovább, mert hogy a célcsoportokat más alapbeli eszközökkel kombinálva itt tudom megfelelően csökkenteni, például egy szegénység leküzdési operatív programban, és akkor így tudok előre segíteni ebben a hat érintett tagállamban érintett társadalmi csoportokat, és támogatom a vélemény előadójának azt az álláspontját is, amit a kereszt össz, össz, egymás összefüggő paragrafusokat illeti. Talán itt a bizottság segíthet itt egy ponton, amit én még nem igazán értek, ugyanis ez talán nem a szociális alapról szóló rendeletben van benne, vagy, hanem az általános rendeletben beszéltünk arról a munkacsoportban, hogy azok a projektek számára, kis projektek számára, amelyiknek nem, amelyek nem képesek túlélni a nagy előfinanszírozási időszakot, ott adott esetben a bizottság részéről kellene egyfajta társfinanszírozási lehetőséget kidolgozni, hogy ne a projektnek a finanszírozói finanszírozzák egyedül ezt a projektet, és az előfinanszírozási teher nem maradjon teljes egészében eh, a, ezeknek a projektnek a fenntartóinál. Nem igazán fedeztem föl, hogy lehetőség lenne -e arra, hogy nagyobb legyen az előfinanszírozási arány, és az utófinanszírozási arány az legyen kisebb, hiszen eh, nyilván kis projektek esetében ez biztosítja azt, hogy egyáltalán meg tudják valósítani a projektet, és egyáltalán belekezdenek a projektbe, hiszen nagyon sok esetben a elszámolás időszaknak a hosszúsága és a pénz folyósításáig eltelő időszak hosszúsága miatt gyakran úgy határoznak, hogy nem is kezdenek bele egy projektbe. Maria, please. Kettő perc, Maria, maximum kettő perc. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a gondolatokat, a javaslatokat, amelyeket a kollégáimtól kaptam itt a szociális alap tekintetében. Meg vagyunk győződve róla, hogy közösen dolgozunk annak érdekében, hogy erős és jó véleményt kapjunk erről a témáról nagyon fontos az, hogy nehéz időkben is működjön az európai szociális alap, akkor, amikor szükség van rá. Fontos az, hogy az alap rugalmas legyen, nagyon sok potenciálja van. Nagy, mint például a munkanélküliek kérdése, a fiatalok kérdése, a nemek közötti egyenlőséget figyelembe kell venni, ezen kívül a munkaerőpiac szükségletei szerint kell alakítani, és vonatkozik természetesen azokra az eszközökre is, amelyekkel finanszírozunk. És ezeket pedig tanulmányoznunk kell, hogy hogy lehet hatékony a munkánk. Nem tudom, hogy a bizottság válaszolna. Köszönöm szépen. Thomas Pendi kollégámnak adom majd át a szót, de Elizabeth Schröder kérdésére szeretném volna visszatérni. Itt a kisebb projektek előfinanszírozásáról van szó. A rendelet nem irányoz elő különleges mechanizmust az előfinanszírozásra. Amit viszont megtesz, az az, hogy megváltoztatja a finanszírozási mechanizmust úgy, ahogy a bizottság a tagállamokkal együttműködik, és ez új. Az egyes C pontban. Mielőtt egy tagállam kérésre fordul a bizottsághoz, igazolnia kell, hogy a haszonélvezőnek kifizette a pénzt. A fogadó haszonélvezőnek. A jelenlegi gyakorlat az, hogy a tagállamnak nem kell igazolnia, hogy ezt a pénzt kifizette. Egy másik fontos elem az, hogy az előfinanszírozás megengedi egy tagállamnak azt, hogy mindig fizetőképes legyen hogy legyenek likvid eszközei a projektekre. Ezek az eszközök pedig pontosan azt engedik meg, amit ön javasolt. Megengedi a tagállamoknak azt, hogy előfinanszírozzanak kisebb projekteket. Tehát ez lenne a technikai válaszom a kérdésére, és most Thomas Bendernek adom át a szót. Köszönöm szépen. Sok kérdést kaptam, és természetesen az összeset nem fogom tudni megválaszolni. Egy kérdés volt a koncentráció versus rugalmasság. Véleményem szerint a bizottság javaslata mind a kettőt lefedi. Hiszen nem állítja, hogy mely régióban mely befektetésekre van szükség, hanem el lehet dönteni, négy tematikai célkitűzés között. Természetesen a regionális adottságok mások, és arra kell koncentrálni, ami a legfontosabb és a legsürgősebb. Ezen kívül különféle koncentrációs fokok léteznek a régiók függvényében, hogy megfelelő rugalmassággal lehessen esetleg különböző finanszírozási prioritásokat kiválasztani, amelyek esetleg nem esnek a már említett négy prioritás közé. Nézzük most meg a hatékonyságot és a mutatókat. A hatástanulmányt is előírtuk az európai szociális alap számára, de az általános előfeltételekről szóló rendeletbe is bevettük ezeket. A források elköltésének hatékonyságát mindenképpen biztosítani kell. Utaltunk közös mutatókra, hogy hogyan lehetne ezt mérni, tehát ez a teljesítményre is vonatkozik, és a szociális alapok esetében pedig főleg az eredményekre. Az indikátorokat, a mutatókat majd különféle programhatékonysági mutatók egészítik ki. Ezek megnézik a ráfordításokat, és megnézik az eredményeket az egyes programok esetében. De nem csak ezeket használjuk. Annak érdekében, hogy a hatásokat megvizsgáljuk a bizottság előírja azt, hogy eh, a végrehajtó szervek legyenek eh, olyan helyzetben, hogy bizonyos adatokat rögzítsenek, amelyek segítségével a program során hatástanulmányokat lehet készíteni. Úgy gondolom, hogy ennek a három szintnek az összekapcsolása, tehát az eredmény, a ráfordítás és a hatástanulmányok, a hatástanulmányok elkészítése eléggé hatékonyan eh, mutatja meg, hogy a programok hatásfoka milyen. Felírtam magamnak még a finanszírozásra vonatkozó utalásokat is. A parlament részéről azt hallottuk, hogy itt a nemzeti plafonok ellen van. Ez nem igaz. A bizottság azt mondja, hogy legyenek minimális regi, régiókra szabott kategóriák egy minimális százalék, és ezek a minimális százalékok nagyon közel állnak az eddigi adatokhoz, és most sokkal inkább megvan a biztonsági hálózat. Itt a többszörös megkülönböztetés, nemek közötti egyenlőség a következő témám. Itt szerintem nagyon sok rugalmasságot kapnak a tagállamok, hogy ezekkel a fontos területekkel eh, foglalkozzanak. Tudatában kell lennünk, hogy eh, például a nemek közötti fizetési különbségek csökkentését nem tudjuk a szociális alapokkal vagy más alappal megoldani. Tehát itt eh, cég szinten is javaslatokra, megoldásokra van szükség az adott régiókban. Hogy ez megvalósuljon, azonban itt szükség van a jogalapra is. Ami a többszörös diszkriminációra vonatkozik, utalnék itt az általános feltételekre, amely a tagállamtól elvárja, hogy stratégiát állítson össze, melynek segítségével a többszörös diszkrimináció ellen lép fel. Ez ismét nem az Európai Szociális Alap kérdése egyedül. Ez egy olyan kérdés, amelyel a tagállamnak kell foglalkoznia. Az alapokkal kombinálva pedig célszerűen alkalmazható. Schröder asszony kérdéseire is kitérnék. Szólt azokról a különbségekről, hogy mik léteznek a partnerségek, a szociális partnerek és a civil szervezetek között. Ami a szociális partnereket érinti, ez a feltétel, ez az előírás megvan most is. Viszont meg kellett változtatni, hiszen a fejlettebb régiókban a pénz általában kapacitás építésre és a szociális partnerek közös fellépésére jut, és ez általában már így van. Amit most újra bevezettünk, egy kötelezettség a tagállamok részére, hogy hasonló megközelítést alkalmazzanak a szoci annak érdekében, hogy az NGO-knál is meglegyen ez a kapacitás építési lehetőség. Természetesen eh, figyelembe vettük eh, azt a programot, amelyről Csolos biztos is beszélt. Strasbourgban és a bizottság pedig szeretne kezdeményezéseket tenni. A kis projektek előfinanszírozásáról Péter már szólt, azonban van itt egy elem, amelyet még alá szerettem volna húzni. Az Európai Szociális Alapokról szóló rendelet külön előírja a végrehajtó szervek számára, hogy egyszerűsített, olcsóbb eljárásokat garantáljon, ami azt jelenti, hogy maximum 15 ezer euróval segítheti az előfinanszírozást. Ez pedig eh, jóval a maximális plafon alatt van. Tehát így eh, sokkal jobban, hatékonyabban és gyorsabban juthatnak hozzá az alapokhoz az érintettek. Különben meg kellett volna, hogy állítsam önt. Köszönöm, hogy eh, itt abba hagyta. Még három rendeletet kell megbeszélnünk, kevés az időnk. 25 perc után a vitát le kell zárnom. Kérem, hogy tartsák be a játékszabályokat. Rika Manner következik. Európai területi együttműködés témájában tessék. Tosiaan nyt olen tässä työasiakirjan vaiheessa ja... Köszönöm szépen ebben a munkadokumentumban, amit mindenki megkapott, e-mailen és nyomtatott formában is. Hét szakaszra osztottam a megjegyzéseimet. A egyes témákról itt már korábban is szó esett, konkrét kérdésekről is beszéltünk szívesen hallanám a kollégáktól, hogy a elhangzott kérdésekről, amik itt a területi teritoriális együttműködéssel kapcsolatosak, ezekről mit gondolnak. Először is szeretném hangsúlyozni, hogy az új rendeletet határozottan össze kell tudnunk kapcsolni az általános rendelettel. Éppen ezért azt szeretném kérni a titkárságtól, hogy mutassa fel a problematikus pontokat, már ami ennek a specifikus rendeletnek az általános rendelettel való összekapcsolását illeti. Nézzük az egyes pontokat. Első pont finanszírozás. Természetesen a költségvetés a pénzügyi keret összefüggésében tárgyalandó. A parlament nyilvánvalóan küzdeni fog azért, hogy a regionális politikával kapcsolatban megfelelő legyen a pénzügyi feltőkésítettség. A parlament és a mi szakbizottságunk nagyon is amellett foglalt állást, hogy legalább 7%-os legyen a költségvetés. A bizottság most azt javasolta a pénzügyi keret keretében, hogy 11,7 milliárd euró legyen a területi együttműködésre, ez csak 7,8 3,8%-a a teljes költségvetésnek. Kérdem a kollégákat, hogy hajlandóak-e a 7%-os értékért küzdeni, és így a regionális együttműködést támogatni. Tehát fontos, hogy küzdjünk, ha ezek a szempontok fontosak, a 7%-ért. Ami pedig a rugalmasság kérdését illeti, és az eszközök rendelkezésre a források rugalmassá tételének a kérdését. Fontos, hogy itt az A, B és C pénzeszközökről szót ejtsünk, és az egyes tagállamoknak, régióknak adott esetben határokon átívelően is lehetőségük legyen együttműködésre, és legyen lehetőségük az egyes prioritások között az esz pénzeszközök források átruházására, átvitelére. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne hogy a jövőben is a rugalmasságot biztosítsuk. A bizottságtól ezzel kapcsolatban több információt kértem, és kértem, hogy mondják meg, hogy, hogy lehetséges volt-e a múltban a rugalmasság, és voltak-e annak előnyei. Ami pedig a társfinanszírozást, a programok illeti 74%-os minden tagállamra egységesen vonatkozó értéket javasolunk. Úgy gondolom, hogy ez egy jó javaslat, erről sokat beszéltünk, ami magát a konkrét százalékos arányszámot illeti, és nyilvánvalóan a jövőben is még folytatódik a vita. Úgy gondolom, hogy jó lenne, hogyha minden tagállamra ugyanaz a társfinanszírozási ráta vonatkozna. Ez már ugye önmagában a programok egyszerűsítéséhez is hozzájárulna. Ezzel kapcsolatban is várom az állásfoglalásokat. Az Európai Bizottság azt javasolja, hogy 6%-os támogatást kapjanak a technikai implementációs, megvalósítási programok. Ez jó dolog, de arról is beszélhetünk még, hogy 6%-nál több pénzt kellene-e erre a célra fordítani ezzel kapcsolatban már kaptam az árnyék előadóktól is megjegyzéseket, ami pedig a teritoriális együttműködési programokat és a más munka összefüggést illeti itt a szakbizottságban. Az előző évben is már ebben az évben is beszéltünk erről, a területi együttműködést össze tudjuk kapcsolni más programokkal, az ENI programmal például, hiszen hasonló problémák témákra vannak ezek a programok is, ami pedig a regionális fejlesztés illeti bizonyára ott is vannak olyan elemek, amelyekkel kapcsolatban többet tehetnénk. A vélemény előadóként várom tehát a konkrét javaslatokat, hogy ez ilyesfajta együttműködés hogyan tudjuk kiszélesíteni, erősíteni és hogyan tudjuk ezáltal még a programokat is egyszerűsíteni. Ami pedig a tematikus célokat, prioritásokat illeti, a területi együttműködés keretében 11 olyan tematikus terület van, eh, amiből négyet kell kiválasztanunk. Ez kicsiket programatikus, már a teritoriális együttműködésre vonatkozó programok a hagyományos programoktól nagyon is eltérnek, és úgy gondolom, hogy a négy tematikus cél, prioritás nem feltétlen felel meg a teritoriális együttműködés se foglalkozó programoknak. Tehát itt is jobb lenne a nagyobb fokú rugalmasság, és az is lehetőség lenne, hogyha csak három tematikus prioritást választanánk ki, és akkor a negyedik prioritás, negyedik célt maguk a tagállamok határozhatnák meg a saját szükségletük függvényében. A közlekedés, a határokon átívelő közlekedési együttműködések a teritoriális együttműködés keretében is nagyon fontosak, és a bizottság szólt annak a lehetőségéről, hogy az ilyes fajta programokat is fel lehet használni infrastruktúrális beruházásokra, de jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban többet megtudhatnánk, hogyha ugyanis a határokon átívelő programok esetében többletértéket akarunk biztosítani, akkor nyilvánvalóan például a közlekedési programoknak fontos szerepe lehet, hiszen az alapvető infrastruktúra biztosítását segítik elő. Aztán ami a társadalom öregedését illeti, ezekre a programokra is többet kellene fordítani, ami a makrorégiókat illeti, ők is részesei kell, hogy legyenek a területi együttműködéseknek. Ezzel kapcsolatos szabályokkal én elégedett vagyok. A makrorégiók fontos szerepet játszanak ezekben az együttműködésekben, és ami az egyéb makrorégiókra vonatkozó rendeletbeli rendelkezéseket illeti, én azokkal elégedett vagyok, azok kiegyensúlyozottak a véleményem szerint. Ami az egyszerűsítést illeti, a bizottság azt javasolja, hogy a területi együttműködésre vonatkozó programokat egy szerv kezelje. Ez egy jó kezdeményezés szerintem, és úgy gondolom, hogy a szakbizottságunk is hasonlóképpen fog állást foglalni. Kaptunk már ösztönzést ezzel kapcsolatban is. A rugalmasságot is jobban biztosítaná egy központi szerv, hogyha egy tagállam úgy akar eljárni a jövőben is, eh, mint eddig, erre az esetre opcionális lenne ennek a hatóságnak a felállítása. Úgy gondolom, hogy a 15%-os általány érték jó. Nem tudom, hogy szót kéne -e arról ejtenünk, hogy szektorális szektorálisan kötjük ezt a 15%-ot, vagy pedig általános érvénye lesz, ami a partnerségi szerződéseket illeti, ezek is fontos szerepet játszanak de jó lenne, hogyha közelebbről meghatároznák, hogy a partnerségi együttműködési szerződések konkrétan hogyan fognak kinézni, és a más alapokhoz való viszony az micsoda. Ezek tehát az én főbb kérdéseim, és szívesen hallanám a kollégák ezzel kapcsolatos véleményét zárásképpen, pedig a mutatószámokkal kapcsolatban még annyit mondanék el, hogy az eszközöknek az allokációja messze menőleg azon kell, hogy alapuljon, hogy milyen a népsűrűség. Ez szerint allokálják, utalják majd ki az eszközöket. Hát meg lehetne fontolni, hogy a teritoriális együttműködési programokban adott esetben más mutatószámtól teszik függővé az eszközök allokációját. Nyilvánvalóan például az öregedés lehet egy ilyen mutatószám, ami fontos szerepet játszhat az eszközök allokációjában. De hát várom a véleményüket, és szeretnék köszönetet mondani már most az árnyék előadóknak az általuk előterjesztett javaslatokért. Köszönöm. Thank you, thank you very much. Uh, I would... Köszönöm szépen. Szeretném, hogyha a hozzászólók uh, nem uh, beszélnének többet két és fél három percnél. Rika Manner ismertette az összes fontos szempontot. Kérem, hogy az önök számára relevánsakra reagáljanak csak. Lezárom a listát. De Angelis úr, mint árnyékelőadó kezdheti, illetve van egy hozzászólói listám. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem tudom, hogy sikerülni fog-e, de megpróbálom betartani az időkereteket. Egyetértek, kapcsolatot kell létrehozni az általános rendelettel, ez nagyon fontos, különösen azért, hogy a, az átfedéseket elkerüljük, a mm, kompetencia és szerep zavarokat elkerüljük, a területi együttműködéshez úgy kell hozzáállni, hogy figyelembe vesszük, hogy milyen keretei vannak ennek az egész vitának. Eszmecsere és információ csererendszert kell kialakítani a különböző szinteken, anélkül, hogy az elemzési, nyomonkövetési, egyszerűsítési munkát veszélyeztetnénk. Tehát nagyon fontos az általános rendelethez való kapcsolódás. A gondolkodási pontok közül, amelyeket az előadó javasolt, többre is reagálnék, és nagyon nagyra értékelem, hogy ilyen konkrét és precíz munkát végzett Egyetértek eh, azzal, hogy a különböző összegek nem megfelelőek. Nagyon fontos, hogy az Európai Bizottság eh, ne akadályozza eh, a területi együttműködést. A konvergencia célkitűzés nagyon fontos, és hogyha a kezdeti ambíciókkal élünk, akkor többlet erőfeszítésre van szükség a pénzügyekben, ami a különböző rugalmassági lehetőségeket illeti. Úgy gondolom, hogy a megközelítésnek arra is ki kell terül, terjednie, hogy a területi együttműködés ugyanúgy érvényesüljön, mint a többi célkitűzés, tehát ne különállóan valósuljon meg, hanem a többi célkitűzéssel együtt egyfajta koherens megközelítés keretében, egy közös stratégia keretein belül. További kérdések. Rugalmasság. A rugalmassági kritériumok vagy a rugalmasság kritériuma, megfelelő kritérium-e ahhoz, hogy a különböző területek részt tudjanak venni. Nem vagyok benne biztos, ezt szakmai szinten kellene megvizsgálni, utána kellene nézni, hogy a rugalmasságnak, a tematikus kritériumoknak milyen a hozzájárulása a célok eléréséhez makrorégió stratégiáról is szó van, hogyha azt akarjuk, hogy ez működőképes legyen, úgy gondolom, hogy más finanszírozási forrásokra is szükség lesz. Meg kell nézni, hogy a regionális fejlesztésből milyen pénzek érkezhetnek. A makroregionális stratégiák Európában multiplikátor hatásúak, voltak, például a Balti-tengeri vagy a Duna stratégia esetében. Egyfajta állandó együttműködés jön létre, ami az irányítási ellenőrzési folyamatban való részvételt illeti a lényeg az, egyetértek az előadóval, hogy egyszerű legyen minden könnyíteni kell a bürokrácián, a formaságokon, meg kell könnyíteni a területi szerepvállalók munkáját. És befejezésképpen gondolkozzunk el még az állami támogatások kérdésén, a területi együttműködés, a másik két kohéziós célkitűzéssel összhangban van. Úgy gondolom, hogy ugyanolyan végrehajtási szabályokra van szükség, nem végleges az álláspontom, de mindenképpen szeretném ezt a kérdést felvetni. Próbáljunk az előadóval együtt a mélyére nézni ezeknek a kérdéseknek. A szakmai szolgálatok segítségével köszönöm szépen az ismertetőt, a lehetőséget a vitára, és szívesen szólok még, amikor a vita előre halad majd. Köszönöm szépen, Lambert van Nistelrooy. Köszönöm szépen, elnök asszony. Be fogom tartani a két és fél perces szabályt. Sanchez Smith készített egy feljegyzést, egy nagyon konkrét feljegyzést mindezekről a kérdésekről, ez jól reagál a munka dokumentumra. Én csak két dolgot emelnék itt ki. Először is a makroregionális stratégiát, ez úgy, ahogy van, tehát ő magában nagyon jó, hogy ennek az együttműködésnek az alapjait most megvetjük, a területi kohézióból kiindulva, mert ez a jó kiindulási alap, és szerencsés, hogy ezt választjuk megközelítésnek. Figyelembe vesszük így az érintettek véleményét, szempontjait. Ez lehetővé teszi hogy felhasználjuk a korábban a hármas célkitűzéshez tartozó összegeket. Jó ez a, nagyon jó ez a filozófia. Aztán a tematikus koncentráció kérdése. Négy pontról van szó. Hallottuk a régiók reagálását, azt mondták egyes régiók, hogy a határon túlnyúló együttműködés, az állampolgárok, egyetemek együttműködése, nők, férfiak esélyegyenlősége továbbra is napirenden kell, hogy maradjon, a tematika közérthető kell, hogy legyen, talán szükség lenne egy szociális, kulturális határon túlnyúló együttműködés tematikára is. Nem kellene tehát az emberek közötti együttműködést félretenni. Aztán 7%, hát persze, de mit jelent ez konkrétan? Mit jelent 7% konkrétan pénzről lévén szó? Nagyon világos véleményt találunk erről a paper jelentésben persze. Köszönöm Lambert, Josz Matula. Mulțumesc, doamnă președinte, o să încerc să fiu. Köszönöm szépen, elnök asszony, megpróbálom betartani az időkeretet. Lambert van Nisztelrooy már elmondta, a 7%-os érték teljesen világos, hiszen ez az az érték, amit meghatároztak ugyanakkor. Meg kellene nézni, mi is áll ennek a hátterében. Mit is jelent a 7%? Úgy gondolom, Szükség van a nagyobb rugalmasságra, hogy az adott régiók helyi sajátságaihoz alkalmazkodjunk, de nem szabad, hogy elfeledjük azt, hogy a helyi autonomitás elősegítése, a szubszidiaritás erősítése és a polgárközeli döntéseknek a támogatása a célunk. Tehát éppen erre vezethető vissza, hogy ilyen általános megfogalmazású célkitűzésekkel operálunk. adott esetben az is elég lenne, hogyha egy konkrét területet kiválasztanánk, ezzel is meg tudnánk mutatni, hogy rendkívüli különbségek vannak régió és régió között a határ egyik oldalán és másik oldalán elhelyezkedő vidék között. Tehát általános célokat kell meghatározni, és így ezekbe belefoglalni a helyi célokat. Nyugat-Európában már megfelelő például az úthálózatnak a határokon át ível összekötöttsége. A határokon átmenő közúttak ugyan akkor Kelet-Európában mindössze 50 km hosszúsággal bírnak. Tehát a helyi hatóságoknak az ezzel kapcsolatos intézkedések megtételében, például az útépítés területén, de más területen is nagyobb rugalmasságot kell adni a döntések meghozására. A helyi sajátságok nak a rugalmas támogatása akár odaig is elmehet, hogy a végleges döntést helyben mondják ki. Tehát egyszerűsítést, szintézist, e, nagyobb fokú hozzáférést szeretnénk elérni, de mindez szorosan egyeztetve a helyi döntéshozókkal és a, nyilván a helyi szükségletek ismerőivel. Úgy gondolom, hogy a határokon átívelő együttműködésnek a programjára nincsenek nagy pénzeszközök rendelkezésre. Itt inkább a tapasztalatcsere majd az, ami fontos lesz, a jó gyakorlatok kicserélése, a bevált gyakorlatoknak az átadása, az az, ami majd előtérben lehet. Szeretnék gratulálni a kollégának az ezzel kapcsolatos ötletért és a munkadokumentumért. Thank you, Köszönöm.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 Ami a makroregionális stratégiákat illeti, az az érzésem, hogy az új rendeletben ennek a stratégiának fontos szerepet kellene játszania, és lehetővé kellene tennie, hogy integráljuk a régiókat a jövőben. A nagy kérdésem az Európai Bizottsághoz. Mit kíván tenni az Európai Bizottság, hogy koordinálja mindezt? Hogyan fogja erősíteni a makroregionális fejlesztést? Úgy gondolom, hogy nagyon fontos fontos eszköz lenne ez a régiók fejlesztésére és a különbségek felszámolására. A munkadokumentumban szerepel, a Balti-tenger szerepel, a Duna menti térség, makroregionális stratégiák vonatkoznak ezekre a térségekre, és ezek sikeresek. Az európai alapokat jól használják fel a Kárpátok vidéke is talán ilyen lehet. Érdekes lehet ebből a szempontból. Ne feledkezzünk meg róla, amikor erről a rendeletről beszélünk. Talán nagyobb figyelmet érdemelne ez is aztán a szakbizottságunkban elkezdhetnénk beszélni a Kárpátokról az elkövetkező évek során a megfelelő szerepet kaphatna az Európai Unióban. Köszönöm szépen, Schröter asszony! Ja, én is csak két pontról szólnék, illetve két kérdést tennék fel, amelyeket leginkább a bizottság tudna megválaszolni. Az egyik kérdés, ugye a határmenti régiókban korábban voltak a kisprojektekre vonatkozó alapok, most ezek már nem léteznek a teljes struktúrában a koncentráció miatt. Én ezt nagy problémának tartom. Ugyanis központi kérdésnek tartom a határmenti munka illetében, hogy ezek a kis pénzalapok megmaradjanak, és jó lenne, hogyha újra ezek felállítódnának, és jó lenne egy extra terület, tehát olyan mechanizmusok, amelyek jó körülhatárolhatóan bizonyos pénzeszközöket ezen a területen fektetnek be. És egy másik kérdés a bizottsághoz. Én azt támogatnám, hogy minden egyes határmenti régió 75%-os támogatási rátát kapna, ez jó dolog önmagában, de van egy problémánk ezzel. Mi történik azokban a régiókban, ahol a vele határos, vele közvetlenül határos régiók, még hogyha nem is, még hogyha nem is határmenti régiók, 85%-ot kapnának, például Görögországban van egy különleges helyzet. Ott alatt esetben 95%-os támogatottságú régió. Tehát van olyan régió, amely azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó határokon átívelő együttműködésben részt venni, mert akkor csak 75%-ot kapok, míg hogyha pedig nemzeti határokon belül maradó programot hajtok végre, akkor 85-95%-os támogatás. Hát nyilvánvalóan a régiók pragmatikusan járnak el, hiszen kevés pénzzel rendelkeznek, és ilyen esetben gyakorlatilag előállhat az, hogy határokon átível együttműködésre egyáltalán nem hajlandóak. Tehát a probléma nem az, hogy azonos az egyes határmenti régiókban a támogatási arány, hanem az a probléma, hogy nemzeti együttműködés keretében nagyobb támogatottságot kapnak határmenti régiók. Gyakorlatilag megfelelő megoldást kell találni arra, hogy ezt hogyan oldjuk meg, és jó lenne, hogyha ezekről a százalékos arányokról még egyszer beszélnénk. Nem lehet, hogy bizonyos régiók magasabb támogatási arányban részesülnek, mint a határmenti régiók, mert akkor gyakorlatilag a határokon átível együttműködésre nem fog sor kerülni. Tehát a pragmatikus oldalát nézve a dolognak, az egyes gyakorlati helyzeteket a régiókban nem tudom elképzelni, hogy határokon átível együttműködésben részt vegyenek, hogyha kevesebb pénzhez jutnak ennek keretében. Rika. Köszönöm szépen. Rika, hogyha esetleg reagálnál. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának a a megjegyzéseikért, figyelembe fogom azokat venni a további munkában és remélem, hogy élénk lesz a vita a jövőben is. Ugyanakkor már nem szeretnék itt a részletekre kitérni, mert azokról már es, ejthettünk szót. Zárásképpen csak azt szeretném leszögezni, hogy fontos, hogy a régiókat megfelelően figyelembe vegyük a döntéshozatali folyamatokban, és a régiók maguk is részesei lehessenek a döntéshozásnak. Ez tehát két szempont helyben kell a döntéseket lehetőség szerint meghozni, és a helyi sajátságokat ennek során megfelelő figyelembe kell venni. Ami pedig az állami támogatásokat és a társfinanszírozást illeti, úgy gondolom, hogy erről még majd tovább kell beszélnünk, ezek még problematikus pontok, amelyeket meg kell oldanunk. Thank you. Köszönöm szépen, a bizottság nyilván szeretne válaszolni, köszönöm. Számos megjegyzést hallottunk, és kedvem lenne részleteiben megtárgyalni a dolgot, de most a legfontosabb kérdésekre koncentrálok. Tehát itt a régió közötti együttműködés kérdése. Tehát szerintem mindenképpen meg kell az összes régióban oldanunk az infrastruktúra kérdését, az emberi erőforrások kérdését, és így szerintem Igazából a szövegezés kérdés az, hogy hogyan tudjuk ezt jobban megoldani. Most nézzük meg a rugalmasság kérdését. Fontos. Két megjegyzésem lenne. Az első azért, hogy itt több allokációt javaslunk a regionális együttműködés az azért van, mert ez az európai integrációt nagyon jól szolgálja, és az Európa 2020-as célek elérését is. Tehát teljes mértékben ki kell használnunk ezt a lehetőséget. Egyidejűleg a kiértékelések is eredményt mutatnak, azt mutatják a kiértékelések, hogy nagyon sok a széttöredezett program, hiányzik a forrás koncentráció bizonyos célokra. Ezért javasoltunk egy olyan mechanizmust, amely jobban összpontosít, hiszen szerintem így tudunk igazán eredményeket elérni. Most itt a 6 kos technikai segítség, ezt a minimális összeggel összefüggésben kell látnunk, ez az 1,5 milliós program. A technikai segítség a kis programokban a legnagyobb, és jelenleg olyan megoldáson dolgozunk, amely a programra koncentrál anélkül, hogy túl sokat koncentráljunk olyan tevékenységekre, amelyek nem szükségesek. Tehát a külső határok kérdése roppant lényeges. Sajnos nem tudjuk ezt a kérdést ebben a rendeletben megoldani olyan kérdésről van szó, amely a IPA-val, az ENI rendelettel is összefügg, tehát mindenkit szeretnék felszólítani, hogy nézzék meg ezeket a csomagokat. Most nézzük meg az allokációs mechanizmusokat a lakosság alapján más lehetőségeken is elgondolkoztunk, azonban van egy nagyon egyszerű problémánk, az adatok hozzáférhetősége. Igazából nem férünk hozzá az adatokhoz a határokon átnyúló programok kiértékeléséhez. Éppen ezért nagyon nehéz dolog ez. Tehát itt a mainstream, a fősodor programjainak a hozzájárulása. Ez a közös feltételek rendeletében elolvasható, tehát megnézzük, hogy ezek a mainstream programok milyen hozzájárulást képviselhetnek az egyes programoknál. De még hozzátetném a tengerparti stratégiát is, amely a tengeri politikánkkal függ össze. Itt van még két konkrét kérdés. Tehát mondjuk a határon átnyúló kisebb csoportos együttműködés témája. Az európai regionális együttműködés természetesen nyitott az ilyen csoportok számára, vannak feltételek. Jelenleg a hatos cikk értelmében van egy olyan lehetőség, hogy előre mozdítsuk a jogi és adminisztratív együttműködés de főleg a polgárok és a hatóságok, illetve intézmények határokon átnyúló együttműködését. A 75%-ra vonatkozó kérdés. Ez egy eléggé bonyolult dolog. A bizottság jelenleg azért javasolja ezt, az egyszerű határokon átnyúló együttműködést, mert egyszerűsíteni szeretnénk az eljárásokat. Azonban szeretnénk jelezni a politikánk szándékait is. Schröder asszony említette a verseny kérdését. Szerintünk ne legyen verseny. Itt különféle programokról beszélünk, a közös programokba történő befektetések esetében. Természetesen vannak határmenti programok, határokon átnyúló programok. Mi határokon átnyúló programokra koncentrálunk, hiszen ezek vezetnek igazi együttműködésre az egész program területen. ne legyen verseny itt, és uh, itt be is fejezem. Köszönöm szépen, ezzel most lezárjuk ezt a pontot, és 20 percünk van a fennmaradó két pontra, és most pedig áttérünk Viktor Bostináru előadó jelentésre a kohéziós alapba kapcsolatban. Köszönöm szépen, egy új rendeletet javasolnak a kohéziós alaphoz. Azok, akik el tudták olvasni a munkadokumentumot, illetve akik később fogják megtenni, azoknak mondom, hogy a problémák és aggodalmak írásbeli összefoglalása ez Ezeket az aggályokat önök fogalmazták meg az elmúlt hetekben, úgyhogy nincs semmi újdonság a legproblémásabb témákban. Így a 10 milliárd euróval kapcsolatban, amit a kohézió alapból a Connecting Europe eszközbe áttennének, úgy gondoljuk, hogy nagyon jó eszköz a Connecting Europe, ismétlem erre szükségünk van, ezt meg lehet valósítani annak érdekében, hogy jobb koherencia demokrácia jobb összekötetés alakuljon ki a tagállamok és a régiók között de tudjuk, hogy az állampolgároknak, a piacoknak nagyobb koordinációra, jobb európai infrastruktúrális koordinációra van szükségük szállításban, távközlésben, energetikában. Ugyanakkor, ahogy többször rámutattam, úgy gondolom, hogy több garanciára van szükség abból a szempontból, hogy a nemzeti kereteket tiszteletben fogják tartani hogyha központi pénzkezelést fogadunk ellenél az eszköznél. A jelenlegi javaslat szerint a legnagyobb prioritást a nemzeti allokációt tiszteletben tartó projektek kapják majd. Ez túl homályos, túl általános, ezt javítani kell. Úgy gondolom, hogy a szakbizottság tagjai is egyetértenek ezzel. Aztán a jelenlegi tervezet túl nagy szabadságot ad a Brüsszelben működő, a Connecting Europe eszközt megvalósító ügynökségeknek. Ez nem megfelelő. Láttam, hogy sokan egyetértenek ezzel. Én megismételném, hogy ugyanazok a problémák, kérdőjelek a tanácsban is felvetődnek. Ezekre az aggályokra, kérdőjelekre még nem kaptunk tisztességes, elfogadható választ. A bizottság azt mondja, hogy aki elsőként érkezik, az kap lehetőséget leginkább a projekt kiválasztásnál de a 10 milliárd eurót máshogy osztják el, mint a kohéziós alapok pénzeit nagyon nagy a zavar azzal kapcsolatban, hogy hogyan fogják a projekteket megvalósítani. Nagyon szeretném, hogyha az Európai Bizottság eloszlatná az aggájainkat. Az is egyértelmű, hogy a Digi Move és a Digi Regio jobban együtt kellene, hogy működjön, mert a Connecting Europe eszközt a Digi Move tervezte, de drámaian hiányzik belőle a kohéziós politika filozófiája, amire nagyon nagy szükség lenne. A munkadokumentumban találnak javaslatokat a második cikkel kapcsolatban is, ami a kohéziós alap alkalmazási területét írja le. Az egyik az energetika, a megújuló energia felhasználása, a, a, a építőipari energetika. Itt közinfrastruktúrákról van szó, de könnyű érteni, hogy az építőipar a lakásépítés jogosultát tételével nagyon nagy hatás lehet a környezetvédelemre szeretném hangsúlyozni, hogy az energiahatékonyság azt jelenti, hogy kevesebb energiát használunk, kevesebb a széndiokszid kibocsátás, egy kevesebb energiára van szükség, a KKV-k számára is fontos lehet ez a terület, illetve szociálisan. Úgy gondolom, hogy több és jobb zöld munkahelyet lehetne teremteni, illetve az abszorpciós, szer, abszorpciós rátát javítani lehetne Közép-Kelet-Európában, illetve egyes ottani országokban gondoskodhatunk arról, hogy az európai állampolgárok jobban hozzáférjenek az energiához. Az ERFA alapján ezek a kiadások semmiképpen nem kötelező kiadások, hanem többletet jelentenek a kohéziós országoknál nagyon gyakran a lakásépítésben az energetikai szempontok nem jelennek meg megfelelően. az ERFA és a kohéziós alapok ugye más feltételekkel működnek. Én mindenképpen azt javaslom, hogy a zövegházhatású gázkibocsátás csökkentésén dolgozunk a 2003-as bizottsági irányelv alapján. A távközlés, a távfűtési, vagy távfűtő művek azonban nem kapnak a kohéziós alapból már támogatást, pedig nagyon fontos a szerepük a kohéziós országokban, és kulcsfontosságúak az energiahatékonysága, megjövő energia energiák felhasználása, az energia árak szempontjából, a végfelhasználó számára, és természetesen a kibocsátások szempontjából is ezeket a létesítményeket támogatni kellene, különben ellene hatunk a 2020-as stratégiának. A hármas cikknél a beruházási prioritások szerepelnek, a eh, munkadokumentumban is szerepelt, nagyon fontos szerintem is, hogy az intézményes képességeket megerősítsük, a jelentéstervezetben is szerepel ez, de konkrétan nem szólnak róla. Nem akarom tovább nyújtani a szót. Nagyon fontos a görög tapasztalatokból leszűrni a tanulságokat, meg a román-bolgár példákból is javítani kell az intézményes és adminisztratív képességeket, a Connecting Europe eszköz kapcsán és hogyan lehet nagy projekteket tervezni, bonyolultakat, ahol jól képzett szakemberekre van szükség az adminisztratív és intézményes képességeket már most, 2014 előtt fel kell javítani, mert elvileg 2014. január 1-től ezek az erőforrások rendelkezésre állnak majd és már is megkezdődhet a bemelegítés és a finom hangolás annak érdekében, hogy minden célt elérhessünk. Merkovics főigazgató úr azt ígérte, hogy az Európai Bizottság nagy figyelmet fog szentelni erre a dimenzióra. Bízom benne, hogy úgy tesszük ezt, hogy a tagállamok és a régiók hasznára váljon az. További aspektusok. Természetesen a szerződés rendelkezéseit figyelembe kell vennünk, de mindenek előtt gondoskodni kell arról, hogy nem okozunk károkat, amikor a szennyező nem fizet a szennyezésért, és a kohéziós alapokat használnánk. Én ezt az elvet támogatom, de számomra és önök közül sokak számára ez az extrema ráció megoldás, utolsó megoldás. Potocsnik biztos azt ígérte, hogy újfajta környezeti hatástanulmány fognak bevezetni, ami biztosítja, hogy ne legyen szennyezés, illetve hogy a szennyező fizessen, és hogy csak szélsőséges esetekben kelljen a kohéziós alapokat igénybe venni ilyen szennyezések kártalanítására a makroökonomiai feltételez kötöttségről is szólnék pár szóban. Sokan beszéltünk erről tegnap, a szembevőszék képviselő is beszélt róla. Átfedés van itt, egyfajta szankció, és elfogadhatatlan, mert kedves kollégák, ne feledkezzünk meg róla. És most nem fogom itt nevén nevezni a konkrét problémákat, de hát hét tagállam írt egy levelet, amit Calgary-ben ismertettek, és a kohéziós politika költségvetésének drasztikus csökkentését kérték. Hogyha ez megtörténik, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a szolidaritás és a kohéziós politika gyakorlatilag üres szóvá válik. Gondoskodnunk kell arról, és felhívást intézek önökhöz, nagyon szívesen egybegyűjtöm a véleményüket, gondoskodjunk róla, hogy a lehető leginkább egy hangon szóljunk, vagy a legtöbb frakció konszenzusra jusson, erőteljes politikai támogatásra van szükség a jelentéshez, plenárison is, és erőteljesen kell megnyilvánulnunk a tanácssal szemben is, mert nem csak ebben a szakbizottságban, máshogy is fel kell vetni a problémákat. Köszönöm. Köszönöm, Viktor. Lukacseszka asszony, és kérem, csak két percben szóljanak. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nos, csak azt szeretném elmondani, hogy remélem, hogy minnyáján meg tudunk állapodni, és a kohéziós alapokat nem csökkentik végül mert ezeknek a pénzeknek közvetlen hatásuk van a gazdasági fejlődésre a kilábalásra a válságból a tagállamokban, úgyhogy nagyon fontosak. Egy apró észrevételem lenne még a kohéziós alapokra vonatkozó rendelettel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy az Európai Bizottság nem végezte el a teljes körű elemzést. a különböző tagállamoknak nem ugyanolyan a fejlődési potenciáljuk, és nem is ugyanolyan a szükségletük. A 12 új tagállamnak nagyon jelentős igényei vannak, és hiányosságai infrastruktúrális téren. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni a környezetvédelem fontosságát, a zöld gazdaságra való áttérést, kevés kibocsátással, klímavédelemmel, ugyanakkor figyelembe kell venni egy másik összetevőt is, e témákon, e fontos témákon kívül. Van egy sor ország, akiknek még be kell hozniuk a lemaradásukat, hiszen szakadék választja el őket a többi országtól a gazdasági fejlődésükben Fontos lenne, hogy ezeket a pénzeket rugalmasabban lehessen befektetni. Több lehetőséget kellene nyitni tudjuk, hogy a fenntartható fejlődés kell elsősorban finanszírozni ezekkel a pénzekkel, ugyanakkor ö, esélyt is kell adni a tagállamoknak, akik ö, ugye odafigyelnek a közvetvédelemre, de lemaradásban is vannak. fontos, hogy ezeket a beruházási prioritásokat a rendelet szöveg átvegye. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék emlékeztetni a Strasbourgban folytatott vitára, kezdett Bostináru kolléga. Már ott is elmondtam, hogy a kozis politikának legjobb védelme az, hogyha a meglévő támogatási időszakban az államoknak a rendelkezésére bocsátott pénzeket tényleg fel is használják. Úgy gondolom, hogy ezt a bizonyítékot kell szolgáltatnunk a hasznosság mellett, és a bizottságnak a csúcsvezetéséig nyilvánvalóan van hajlandóság arra, hogy átvezessék máshova ezeket a pénzeket, új politikai prioritásokra felhasználva azokat. Ezen a hozzáálláson változtatni kell annak érdekében, hogy 2014-ben és az azt követő években is kohéziós alapokról, strukturális alapokról beszélhessünk egyáltalán. Éppen ezért azt kérem, hogy az érintett államokra, tagállamokra hassunk, és ők következetesen hajtsák végre a célokat, használják fel a rendelkezés állatforrásokat. A másik dolog pedig, és az energiahatékonyságra vonatkozik, illetve az, annak a lakásépítéssel, kapcsolat, lakásépítéssel való kapcsolatát. Itt a lehívási arány az nagyon is szegényes, tehát itt nagyon jó lenne, hogyha ezeket a tartalmakat népszerűsítenénk, és a már most kitűzött célokat és a rájuk allokált eszközöket felhasználnak. Ami az európai összekapcsolódási eszközt illeti, itt a megfontolásokat kifogásokat, nem csak, hogy osztom hazamanon túl is mennék. Itt, itt ugye nem egy finanszírozási hatóság lenne, hanem ő neki még hatással kellene lennie a tervezés szakaszára is, jól lehet, például Németországban és más tagállamokban egy nagyon is cizellált eh, tervezési rendszer van a szövetségi szinttől, a tartományi szinten és a regionális szinten, hát egészen a helyi tervezési szintig, és nagyon gyakran hosszú távú beruházások kapcsolódnak az egyes tervezési szinteken eldöntött dolgokhoz, tehát hogyha hogyha az energia vagy közlekedési téren elfogadott, eh, vagy telekommunikáció téren elfogadott céloknál ezt nem veszük figyelembe, az probléma az telekommunikációnál, a infrastruktúra kiépítésében gyakran privát gazdasági szereplők is részt vesznek. Hogyha ezt nem veszük figyelembe, akkor az európai összekapcsolódási eszköz nem teljesíti majd a küldetését, és hogyha ezt nem képes teljesíteni, akkor nem is fogják semmire se használni. Köszönöm. Köszönöm képen, Lambert van Nistelrooy. Köszönöm. Igen, köszönöm az előadónak is. Egy témáról szólnék részletesebben. Itt az általános megjegyzésekben utaltam már rá, hogy szükséges az elkövetkezendő hét évben az, hogy erősebben ruházunk be az infrastruktúrába, ez vonatkozik a kutatási infrastruktúrára is. Itt nem aszfaltra, betonra, utcákra gondolok, hanem kutatási intézményekre. Hallottuk ezt itt is már, hallottuk ezt már az ITRE szakbizottságban is. Elfogadhatatlan az, hogy eh, igazából 80 milliárd eh, igazából máshova jut. Miért? Azért, mert egyszerűen nincsen fel használó kapacitás az új tagállamokban. Ez a 80 milliárd a régi tagállamokban megy, mert az új tagállamokban nincsenek meg a feltételek. Ez elfogadhatatlan. Mit kell tennünk? Bostináru úr már elmondta. A célokat hangsúlyozottan kifejezésre kell jutatni. Nem csak a környezetről van szó, nem, van, nem csak az utcákról van szó, hanem a kutatási infrastruktúráról is. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni. Ezeket a nemzeti partnerségi szerződésekben is érvényre kell juttatni. Mindenképpen lehetővé kell tenni azt, hogy létrehozzuk ezt a kiegyensúlyozott Európát. Tehát területi kohézióról konkrétan szólnunk kell. Ennek az alapnak a lehető legjobb ellátottsága van, és meg kell tanulnunk, hogy hogyan éljünk vele jobban. Akkor átadom most a következő felszólalónak. Szeretne valamit mondani, és akkor utána átadom a, a bizottságnak, mert igen, csak röviden válaszolnék néhány megjegyzésre. Természetesen egyetértek azzal az elképzeléssel, hogy a pénzt megfelelően kell felhasználni, és az abszorpciós képességeket mm, pedig javítani kell, hiszen Európában az én országom a legrosszabb példa. És a második pedig Bulgária. De most nem az én román esetemre utalok. Én itt az elvekre, a filozófiára utalok. A tagállamok legyenek olyan helyzetben, hogy megfelelő időben hozzanak létre projekteket, hogy ne veszítsék el a pénzt. Az adminisztrációs kapacitásokat is fejleszteni kell, és itt teljes mértékben egyetértek Joachimmal, hogy igazából a szakadékot áthitaljuk. Annak érdekében alkalmazni kell a kohéziós politikát. Ez a kohéziós politika szelleme, de a válságban csak azt látjuk, hogy nő a szakadék néhány tagállam, és a másik oldalon ismét más tagállamok között. Az elf pedig alkalmazandó. Energiát kell megtakarítanunk. Én nem támogatom a kötelező szabályokat, én inkább a rugalmas szabályokat támogatom, hogy hogyan lehetne például a háztartásokban felhasznált energiát csökkenteni. Erre szükség van, hiszen csak is így tudunk a régióknak segíteni, és nem csak a közintézményeknek. Tehát ha a régiók képviselői kifejezik szükségletüket, hogyha az összes közép-kelet-európai kolléga egyetért ezzel, és hogyha mindenki ezt mondja, akkor szerintem figyelembe kell vennünk itt néhány követelményt is. És itt a kössük össze Európa tekintetében egyetértünk. Azonban az ördög mindig a részletekben rejlik, és olyan sok kérdés merül fel, hogy hogyan tudunk ezzel az eszközzel megfelelő módon élni, tisztáznunk kell a különféle aspektusokat is. És a Piper úrral folytatott megbeszéléseim során is érvényre jutott ez, hiszen ő ennek az eszköznek az előadója. Tehát mindenképpen jobb válaszokra van szükségünk, hogy elfogadjuk vagy nem fogadjuk el a CEF eszközt. Tehát itt igazából a kiválósági központok a tagállamokban üdvözlöm ezt az elképzelést, amit Van Nistelrooy úr hangoztatott, szerintem nagyon fontos ez, Főleg most. Most sokkal fontosabb, amikor közforrások csökkennek a tagállamokban, és pedig a megszorítások érvével. A megszorításokat pedig valahol a kohéziós politikával összhangba kellene hozni. Köszönöm. Azt mondanám, hogy sajnos Mancóni asszony csak nagyon röviden szólhat hozzá. Köszönöm szépen elnézést kérek, és elnézést kérek az előadótól is, hogy én későn szólalok fel. Igazából egyetlen meggondolásom lenne csak egy ponthoz, amelyet nem hallottam. Ez lehet, hogy az első részben volt, mert akkor még nem voltam jelen. Arról a lehetőségről van szó, hogy az alap forrásait más területekre is kiterjesszük, tehát az eddigieken túlra is. Tehát a bizottság javaslatában, nem tudom, hogy ez milyen tekintetben, milyen mélyen szerepel. A múltban utaltam arra, hogy ez az alap természetesen hatékony kell, hogy legyen. Azonban ez a megnövelt hatékonyság ne úgy kerüljön elérésre, hogy kiterjesztjük a területeket, azokat a területeket, ahol érvényes az alap. Sokkal inkább fokozottabb termelékenységet kell elérnünk, és pedig hatványozott rugalmasság által meg kell kísérelnünk a különféle alapokat jobban összehangolni, hogy különböző területeken léphessünk, tehát nem csak az infrastruktúra és a környezetvédelem területén. Ezek olyan területek, amelyek klasszikusan kohéziós alapi területek. Bostináru kollégának ezt a pontot szerintem még el kellene mélyítenie. Köszönöm szépen. Bizottság, igen, köszönöm. Nem szeretném eh, elismételni most a már eh, elismételt CEF lépéseket, hiszen eh, szerintem ezt már néhányszor láttuk. Most az energiahatékonyságról szólnék a háztartások esetében. Itt két témát említenék. Tehát itt a megvalósításra, végrehajtásra utalnék. Látjuk, hogy a kohéziós alap egy olyan mechanizmus, amely az alapinfrastruktúrát mozdítja elő. Így természetesen kihat a környezetvédelemre és a közlekedésre is. Természetesen még eh, nagyon nagy ilyen jellegű szükségletek vannak az új tagállamokban. Hogyha, ahogy Bosszináru úr mondta, megnézzük, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapoknál milyen források férhetők hozzáférhetők. Itt a kohéziós országokban, amelyek az alapból részesülnek, igazából 1-2 százalékot kapnak az egészből. Tehát most igazából nem szeretnénk kinyitni újra a kohéziós alapokat, hiszen az Európai Regionális Fejlesztési Alapban is megvannak ezek a források, és ez pedig egy erős érv. Számukra ez a kulcs. Na, viszont most nézzük meg a ETS szektort. Ez egy nagyon technikai jellegű vita. Itt meg, megvan ez az ETS rendszer európai szinten, ez pedig nem ássa alá a saját beruházásainkat. Ezért alkalmaztuk ezt a kizárást, hiszen itt az ETS az energia szektorra nem szerettünk volna ezen a téren kitérni, hiszen itt a szén árával, egyéb dolgokkal függ ez össze, tehát itt nem szerettük volna ezt a mechanizmust, mint említettem, aláásni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne, nem fektethetünk be fűtésbe és energiatermelésbe. Azonban itt az eszközökről van szó, tehát azokat az eszközöket támogatjuk, amelyek megújuló energiával működnek. Ez pedig a bizottság számára nagyon lényeges. És itt technikai magyarázatokat még mondhatnék, de szerintem most nem ez a lényeg. Egy másik dolog, amit üdvözlök, az intézmények kapacitásának a növelése. Reméljük, hogy itt támogathatjuk majd a szakbizottságok elképzelését. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az utolsó napi rendi pont következik. Joachim Celler a GECT-ről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon előre haladott már az idő, éppen ezért rövidre fogom fogni a szót, megfogadva az ön intelmét, és szeretném háttérbe vonulni előadóként, és teret engedni a kollégák eszmecseréjének, hiszen az elmúlt szakbizottsági ülésen az európai területi együttműködési csoportosulásokkal kapcsolatos rendeletnek a tartalmáról beszéltünk. 18 már megalapult. A megalapult csoportosulásoknak a reakciója az, hogy nagyon is eh, elégedettek a bizottság által javasolt kibővített jogi kerettel, és ez az eszköz nagyon is érdekes számukra a határokon átívelő együttműködés esetében. Ezt mutatja az is, hogy szinte hetente érkezik újabb érdeklődőtől valami fajta kérdés, azzal kapcsolatban, hogy ezen jogi kereten belül hogyan lehet határokon átívelő területi együttműködés folytatni. Úgy gondolom, hogy a vita az tovább kíséri a eljövendő munkát is. Az áprilisi szakbizottsági ülésen lesz egy meghallgatás, majd szakértők bevonásával ebben a témakörben, és szeretnék még egy információval szolgálni, ugyanis elhangzott valakitől, hogy sajnálatos, hogy az Európai Területi Együttműködési Pénzelközök keretében a harmadik országokkal való együttműködés támogatása nincs előirányozva. Például erre lehetőség nyilván egy európai területi együttműködési csoportosulás keretével, hiszen itt harmadik országokkal együttműködve adott esetben a szomszédsági politika pénzeszközének felhasználásával is meg lehet valósítani határokon átívelő kohéziós politikai célokat. Amire szükségünk van, az, ennek a jogi eszköznek a további népszerűsítése, itt a parlamenten belül is egyébként, hiszen a szakbizottsági eh, kollégák eh, gyakorlatilag már a már valamennyi politikai és eh, akciótervi területre, gondoljunk itt akár közlekedésre, akár energiaellátásra, vagy postai szolgáltatásokra tudnak valami fajta példát mondani és hát fontos természetesen, hogy ezeknek az együttműködési csoportosulásoknak a tagállami, illetve régiókbeli alkalmazása az megfelelő legyen. Itt még sajnos van tennivaló, vannak tartalékok, és ami pedig a határmenti régióknak a lehetőségeit illeti, ők is sokkal jobban ki kell, hogy használják ezeket az eszközöket. Én már előre örülök a további eszmecserének. Thank you. Nagyon szépen köszönöm, Joachim. Smolkova asszony következik. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos világosan kimondani, hogy az Európai Bizottság nagyon jó érvekkel alátámasztott anyagot készített, és Teller úr Celler úr munkáját is szeretném megdicsérni, mert az ő munkadokumentuma is világos, érthető, és a fő célkitűzéseket jól tartalmazza. Miért is kell egyszerűsíteni ezt a területi együttműködési projektet? Nagyon széleskörű konzultációra került sor az összes érintette szerepvállalóval, és az ő észrevételeiket is beépítették a munkaanyagba. A legfontosabb újítások szerepelnek a javaslattal kapcsolatban, és ez mindenkinek segítséget fog nyújtani. Megkönnyebbítik ugye az ilyen területi együttműködési csoportosulások kialakítását, Nyilván még további jobbításra is van lehetőség a szabályozási tervezetben. A cél minden tagállam számára az lesz, hogy a saját belső jogukat és végrehajtási gyakorlatukat összhangba hozzák, hiszen a tagállami szinten található leginkább a szűk keresztmetszet, További lehetőségeink vannak, de a tagállamokat is fel kell sorakoztatni. Liberálisok részéről Huszmanova asszony. Szeretném megismételni azt, amit a kollégák mondtak, illetve néhány pontot hangsúlyoznék. Először is gratulálok az Európai Bizottságnak a javasolt változtatásokért. Azt látjuk, hogy a fő problémákat kezelték ezen a területen. Azt is tapasztaljuk, hogy az egyszerűsítés a fő mozgatórugó meg kell vizsgálni, hogy kik lehetnek a tagjai ezeknek a csoportosulásoknak, milyen civil szervezetek, milyen helyekről, harmadik országokból is, illetve az új tagok miként léphetnek be a csoportosulásokban. Nagyon fontos a tagállamok jóváhagyása, hiszen ez nagyobb működési biztonságot jelent a csoportosulások, együttműködések számára. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy további vitát igényel az, hogy kétszeresre növelték az időszakot, ami jó ötlet volt, az eljárás, a szabályok megismerése a időt vesz igénybe, a koordináció is. Úgy gondolom, hogy a tagállamok javítottak a helyzetükön. Egyetértek az előadóval, Celler úrral is, az egyablagos ügyintézésre vonatkozóan ez tovább javítja majd a folyamatot, és üdvözlöm a bizottság javaslatát, hogy a csoportosulások működési területét tovább bővítenék, az Európa 2020-as stratégiához így jobban hozzá lehet járulni. Az európai területi együttműködési csoportosulásoknak nagy jövője van, támogatjuk őket, de nagyon fontos, hogy megmaradjon a lényegük, és ne tovább bonyolítsuk a jelenlegi működési lehetőségeiket. Köszönöm, József Matula következik. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Én is gratulálok Celler kollégának a előterjesztett munka dokumentumért, hiszen nagyon is pragmatikusan járt el, világos egyszerűsítéseket javasol, ami a 2007 óta teritoriális területi együttműködési csoportosulások finanszírozását illeti. Az intézkedések egyszerűsítése mindig üdvözlendő, hiszen különösen az Európai Uniónak a keleti tagállamaiban a helyzet már a nagyon-nagyon megnehezült a administratív struktúrák, az administratív nehézségek miatt. Nagyon nagyok a különbözőségek úgy a közigazgatásban, mint számviteli oldalon, és hát bizony, aki a különböző országokban, ezekben a csoportoslásokban részt vesz, annak az életét ez nagyon-nagyon megnehezíti. Tekintettel az előhaladott időre csak röviden szólnék arról, hogy elmúlt pénteken volt egy munka megbeszélés, ahol egy ilyen területi együttműködési csoportosulás indult útnak Románia és Magyarország észrevi, részvételével a helyi közigazgatásból, a nemzeti ügynökségektől és a nemzeti minisztériumoktól, de önkormányzatoktól is érkeztek erre a megbeszélésre képviselők, és ezen az ülésen nagyon sok minden olyan dolog elhangzott, amiről egyébként itt ma is szó van. Tehát az akadályok, a problémák, a helyi döntéshozók számára rendkívüli problémák vannak itt a jogalkotás területén. Hogyha például két kórház közötti együttműködést az egészségügyi szektorban kívánjuk támogatni, akkor az egyik kórházat például önkormányzat kezeli, tízezer alkalmazottja van, a másik országban a közvetlenül a minisztérium irányítása alatt áll a kórház. Hogyha van egy 6 km hosszú útszakasz, egy helyi útvonal megépítése két önkormányzat, két település között, akkor van az egyik település, ahol csak 2000 lakos van, és a központi minisztérium illetékességébe esik az adott útnak a kezelése. Tehát jó lenne, hogyha elgondolkodnánk azon, hogyha itt a projekteket, programokat hogyan tudjuk konkretizálni a jogszabályainkban és Manner kolléga jelentésére is szeretnék utalni. Ott is ugye arról volt szó, hogy hogyan tudunk határokon átívelő prioritásokat kitűzni. Ez kell, hogy legyen a konkrét feladatunk. Nyilvánvalóan nem lehet európai forrásokból finanszírozni minden projektet, adott esetben helyi költségvetésekből is lehet ezekre pénzeket fordítani. Itt most az a fontos, hogy bizonyos konkrét projekteket helyezzünk előtérbe, olyanokat, amelyek határokon átívelőek, régiókat kötnek össze, vagy transnacionálisak. Én üdvözlöm azokat a javaslatokat is, amelyek egy központi egyablakos ügyintézést irányoznak elő, itt lehet a kérelmeket benyújtani. Ezzel kapcsolatban még talán vitatkozhatunk, de a, ezzel kapcsolatos az egyszerűsítésre célzó intézkedések, javaslatok mindenképpen üdvözlendőek, és vannak olyan európai országok, amelyek között nagyon nagy különbözőségek mutatkoznak. Azoknak a javadalmazási feltételeik között, akik részt vesznek ezekben a projektekben. Jó lenne, hogyha ezen a téren is egyetlen jövede, javadalmazási kritériumot állítanánk fel európai szinten, azonosak lennének tehát a feltételek, tekintettel arra, hogy a transnacionális határokon átívelő vagy régiókat összekötő projektek esetében különböző országok működnek együtt, valamennyi részű országra egységes feltételek kellenek. Köszönöm, és még egyszer gratulálok Celler kollégának. Joachim, eh, reagálnál? Egészen rövidül, köszönöm a kolléganők és kollégák hozzászólásait. Megerősítenek abban, hogy jó együttműködéssel sikerült egy olyan munkadokumentumot előterjesztenünk, amelyet megéri továbbvinni. Itt Matula képviselő javaslata hogy az EGTC-t hogyan tudjuk továbbfejleszteni. Ez nagymértékben attól függ, hogy milyen szándék van a helyszínen. És itt ezt nem vehetjük át, ez nem lehet a mi feladatunk. Mi adhatunk keret feltételeket, keret lehetőségeket, de a helyi szereplők döntenek. Elnézést, Viktor is szeretett volna mondani? Két megjegyzésem lenne. Az egyik itt a szabályok kompatibilitásáról is szó van, ez alapvető. Tehát, hogyha ilyen sok alapot összevonunk, a bizottság már tisztázta, tehát, hogy például a regionális fejlesztési alapok koherens módon kerülnek majd alkalmazásra. De mi a helyzet a többi alappal? Itt a több alapos megközelítést is alkalmazni kell. És olyan helyzetre is gondolnunk kell, amikor bizonyos szabályok ellent mondanak egymásnak. Második megjegyzésem, itt a régióknak, az önkormányzatoknak milyen szerepe van, mármint azoknak, akik a be bevonásra kerültek. A szerepüket el kell ismerni, és ezt rögzíteni is kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, Péter Berkovic. Igen, köszönöm. Átadom David Sweetnek a szót. Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Joachimnak is ezt a nagyon jó jelentést erről a szerény módosítási előterjesztésről. Itt olyan dolgot javasolunk, amely nem része formálisan a kohéziós politikai csomagnak. Vagy legalábbis nem úgy, tehát itt nem arról van szó, hogy forrásokat alokálunk bizonyos célokra. Itt inkább technikai kérdésekről van szó, hogy az európai politika transnacionális határokon átlépő viszonylatokban jobban működjön. És főleg szeretnék gratulálni a parlament szakbizottságának, hogy megtartotta ezt a vitát. A tanácsban is volt egy hasonló vita, és reméljünk, hogy sikerül zöldegre vergődnünk. Na most a konkrét pontok tekintetében örülünk, hogy nincsenek komoly problémák. Alá szeretnénk húzni, hogy számunkra az EGTC, a Területi Együttműködési Csoportosulás egy eszköz. Ezt az eszközt pedig lehet finanszírozni a területi együttműködésből, és lehet teljesen más forrásokból is finanszírozni helyi vagy állami alapokból. Már léteznek EGT-cég, és meg kell találnunk a finanszírozás lehetőségét. Meg kell könnyítenünk ennek az eszköznek a felhasználását, de soha nem szabad ebből valami túlzott dolgot létrehozni, tehát hogy az emberek ne becsüljék túl ennek a jelentőségét. Köszönöm a támogatásukat az anyagunkhoz, hogy létrehozzuk az LGTC-ket, hiszen lényeges ez, az egyik legnagyobb probléma a területi csoportosulások létrehozásánál az, hogy késlekedések vannak a nemzeti hatóságok részéről, hogy egyszerűen nem adnak választ. Teljes mértékben elfogadjuk azt, hogy a nemzeti testületeknek, nemzeti szerveknek joguk van eldönteni, hogy a saját kompetenciájukban hogyan járjanak el. Azonban közöljék azt is, amennyiben fenntartásaik vannak, és minél hamarabb, minél konkrétabb módon közöljék a fenntartásaikat. Végezetül pedig támogatom, illetve üdvözlöm támogatásukat a harmadik államok tekintetében. Hiszen talán ez a leglényegesebb változás az európai területi csoportosulások viszonylatában. Remélhetőleg a tanács is egyetért majd önökkel. Lesznek problémák, amiket meg kell oldani, lesznek technikai kérdések, de reméljük, hogy az elkövetkezendő hetek alatt a legjobb elképzeléseket érvényre tudjuk juttatni. És most köszönjük hozzárulásokat. Nagyon szépen köszönöm, David, és most befejezzük a napi rendünket. Egykor ebben a teremben a jövőbeli kohéziós politika egyszerűsítéséről tárgyalunk, Martinez úrral, tehát aki szeretne részt venni, szívesen látjuk, de sajnos nem fogunk ebédet felszolgálni. A következő megbeszélésünk elfelejtettem. Március 19-20-án. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, az ülést berekeztem.